myself. Thank you. I... Köszönöm. Kezdjük el. Akár csak én is, mások is kicsit elakadtak a hóban, késtek, késnek, itt meg ott. Először is hadd fogadtassam el a napi rendet. Elfogadtuk, köszönöm. A jelentéstevőhöz és több árnyékodóhoz kéréssel fordultam, hogy halasszuk a szavazást el a CCTB jelentős tervezet tárgyában. Áttettük, egyetértettek ezzel, és így a 20, március 21-i bizottsággyűlésen szavazunk majd. Van néhány elnöki közlendőm is. Először is szeretném tájékoztatni önöket, hogy a megokkolt vélemény, amelyet nemzeti parlamentek nyújtottak be a jogalkotási tervezettel kapcsolatban a szubszidizás alapján érvényesülő vagy nem érvényesülő álláspontjukat a kettes protokoll hatos szikében megjelölt határnak megfelelően benyújtásra került, ez megfelel az eljárásnak, és fel is kerültek ezek a weboldalunkra, négyes napirendi pont alatt találják meg ezeket a parlamenti álláspontokat. Azt is bejelentném, hogy a short selling szabályozással kapcsolatban egy korrigendum született, egy jogi felülvizsgálatot követően. Az összes nyelvi verziója ennek az anyagnak, a jogász nyelvészek által átmenett verzió sütördökön, január 21-én került kiküldésre az EKON tagoknak a 216 per 6-os eljárás szerint, jog szerinti pont alapján, amennyiben nincs ellenvetés, akkor a parlamentnek benyújtjuk ezt a korrigendumot. A februári plenárison jövő héten kerül ez beterjesztésre, és jóváhagyottnak is veszük ezt a döntést, ha csak egy politikai párt, vagy legalább 40 képviselő nem ellenzi ezt a kérést. Mármint az, hogy megszavazó, szavazásra bocsássuk a korrigendumot. Végül az emirrel kapcsolatos három oldalú megbeszélés a hatodik megbeszélés január 13-án, 30-án történt. Némi előrelépés született ezen, csak egy lényegi politikai kérdés van még nyitva. Terveink szerint lesz egy végső megbeszélés a hét második felében. Talán csütörtök délután, késő délután lesz egy háromodul megbeszélés, lezárandó a témát, még várjuk a megerősítését ennek. Ennyi lett volna az elnöki közlendők sora. Most pedig a harmadik naprendi pont következik, az európai statisztikák minősége, minőség irányítása. Edward Siguna az előadó. Köszönöm, elnök asszony. Nem sokat kell hangsúlyoznom e kérdés fontosságát, az, hogy a statisztikák minősége és irányítása javuljon. Bárhova nézünk, akár a Sixpack, rendelkezős csomag, vagy a szerződés, a 2020-as stratégia, vagy akár a, a ponttábla, a scoreboard ügyében, mindegyik megfelelő statisztikai alapokon kell, hogy nyugodjon. Ha csak ez a, és ha a statisztikai alap nem eléggé szilárd, és nem, e, tud, nem elég jó alapot szolgáltat a, a különféle következtetésekhez és cselekvésekhez, akkor bizony alássuk saját politikáinkat. Az meg sok bajjal jár, úgy. Úgyhogy ezért is fontos ez a jelentés, melynek célja, hogy hangsúlyozzuk annak szükségességét, hogy meg kell erősíteni azokat az intézményeket, amelyek statisztikai adatokat szolgáltatnak. Különösen ezen intézmények függetlensége fontos, ezáltal jutandó, hogy a kormányok ne tehessék rá kezüket ezekre az ügynökségekre, ne befolyásolhassák azok munkáját és akár csak a központi bankok, ezek a statisztikai intézmények is megfelelő hatáskörrel, függetlenséggel és jelentős hitelességgel kell, hogy rendelkezzenek. Ehhez erős irányítás is kell az intézményekben, az adatok beszerzése, osztályozása és publikálása tekintetében is. Megfelelő gyakorlati kódexeket, működési kódexeket kell, hogy működtessenek, és a külső és belső auditálása is meg kell történjen rendszeresen ezeknek a szervezeteknek megfelelő módon. A jelentés különbséget tesz azon felelős, a felelősségi körök és a hatáskörök között. És azt kéri, hogy a kormányzatok is vállaljanak felelősséget, hiszen a kormányok adják az adatok egy részét, a, a, adatok egy részét, illetve maga az intézmény is vállalja ezeket a, a kötelezettségeket. A fő forrása az adatoknak nyilvánvalóan a kormány, különösen a, a költségvetési adatok tekintetében, és a kormányokat el kell számoltatni abban, hogy a lehető legmegbízhatóbb és lehetőség szerint egymásra összevethető, standardizált adatokkal lássák el a, a statisztikai hivatalokat, méghozzá időben. Tudjuk, hogy ez ennek meg nem valósulása már volt oka problémának az eurozónában, úgyhogy hangsúlyoznunk kell ismételten e- ezt a e- követelmény fontosságát. A kis államokat illetően, már nem feltétlenül ténylegesen kicsik ezek, hanem gyenge statisztikai hivatalokat működtető országok esetében, ezek bizonyos derogációkat élveznek az adatbeszerzésben. Ez átmentek rendben is van, ám ezáltal az adott államok, adott felhasználói hátrányban vannak, hiszen és adatok nem kerülnek benyújtásra. Tehát a bizottság bár maga forrásokat nem tud adni, ám szakértelemmel támogathatja ezeket a statisztikai hivatalokat, hogy erősedjen ezeknek a működése. Az adatok publikálása tekintetében azt kérjük, hogy felhasználó barát módon kerüljenek közlésre az adatok, hogy ne csak szakértők, hanem a szakpolitika egyéb szereplő érintetjei is tudják azokat értelmezni. A kormányok és más szervezetek szeretik a maguk szájai szerint értelmezni az adatokat. Ezért fontos cél az, hogy akár az átlag polgár is tudjon elsődleges információ adatokat beszerezni, és nem már mások által megemésztett kormány által értelmezett adatokat, adatokhoz tudjon hozzáférni, méghozzá az, és ezen belül az is szükséges, hogy online adatbázisokból tudjanak különösebb szakértelem nélkül is adatokhoz hozzáférni állampolgárok. És akár egy, egy ország alapon összevethető newsletter formátumban is elérhetőek kell legyenek ezek az adatok. Akár hosszú távon is. A a Regiszakbizottság véleményt formált a jelentéssel kapcsolatban. Ez abszolút elfogadható szerintem. És a frakciók egészében mondhatjuk, meglehetősen nagyszámú kompromisszumos módosítóban tudtak megállapodni. Remélem ezek meg is kapják majd a kellő támogatást. Köszönöm. Thank you very much. Is... Köszönöm szépen. Kére valaki szót Jean-Paul nincs itt, Sophie nincs itt, Sven, tessék. Nagyon röviden azt szerettem volna megtudni, hogy a többi frakció itt van, aki előttünk kerülne sorra. Köszönjük szépen először a nagyon jó együttműködést, köszönjük szépen Sziklóna úrnak, ja, a jelentéstevőnek, ha megengedik, kiemelném hogy a jelentésben és a kompromisszumos indítványokban remélem, hogy ragaszkodhatunk ahhoz, amit ön is említett. Tehát ragaszkodni kell ahhoz, hogy hozzáférhetőbbé kell tenni az Eurostat adatait. Az Eurostat nagyon jó munkát végez, azt kell mondanunk, hogy nagyon sok területen jó volt a munkájuk, ahol bíráltuk őket a múltban, és azt hiszem, hogy most egy újabb lépés történt előre, amely segítségével hozzáférhetőbbé lehet tenni az adatokat, minden ország, minden állampolgár úgy érezheti, hogy valóban könnyen megtalálhatják azokat az adatokat a hírlevelekben, amelyek őket érinti. Hogy grafikonokat látnak, könnyen letölthető grafikonokat is e, találnak, hogy ezt más statisztikai testületek is szokták csinálni. Az Eurostat talán még láthatóbbá tehetni adatait, Szeretném kiemelni, hogy az Eurostat jó példát, precedens mutatott, amikor az adóság és a kapcsolatban, amikor az adatokkal kapcsolatban, a nemzeti ügynökségek kapcsolatban felmerültek kételjek, ezeket is jelezték. Van egy erre vonatkozó módosító indítványunk, szerencsére erre jelentéstevő úr egyetértett ezzel. Az Eurostatnak sokkal rendszeresebben kellene láthatóvá, láthatóbbá tenni azt, hogy az adatok megbízhatóak-e vagy sem, a nemzeti ügynökségek adatai, vagy vannak-e kétségek, kételjek, vannak-e kérdőjelek, van-e még mit javítani azon, hogy hogyan teszik közzé a nemzetközi statisztikai hivatalok az adatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viki, kész szót az európai statisztikák ami az európai statisztikák minőség ellenőrzés illeti, ugye megragadod a szót. Nos, csak Svenre reagálva, nem fogom a 25-26-os módosítót támogatni, a 27-es, 28-ast igen. Nem azért, mert nem talál, nem helyes az, amit megfogalmaz ezekben a módosítóban. Az én 35-ös módosítóban, köszönöm Edut, hogy támogatott, ez arról szól, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni az időszerűség és minőség között az információk esetében. Például a költséghatékonyság, a pontosság kapcsán. Amikor van információ, akkor garantálni kell, hogy pontos és jó minőségű adat, és időszerű, aktuális adat kell legyen. Néha nem lehet ezeket az információkat időben összegyűjteni. Mindenképpen támogatom azt a módosítót, ami az kontingens felelősségekről szóló közzétételi kérdést illeti. Tudom, ez majd be fog kerülni a gazdaságirányítási csomagba. Köszönöm a jelentéstevőnek hogy elkészítette ezt a jelentést. Sharon, amikor megnézzük a részleteket a te jelentésedben, azt hiszem ezek a megjegyzések nagyon fontosak. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy a statisztikák terhét részben magára vállalta, mert több jelentéstevő foglalkozott, foglalkozik ezzel, a bíróban többen kaptak ebből. Az elnyék előadatot kérdezem, van-e valaki, aki még szeretne szót kérni? Igen, ami a meghallgatást illeti. Gozesz úr. Nem, nincs megjegyzésem. Jó a jelentés, mondja Gozesz úr. Nagyszerű akkor. Mindjárt szavazunk is. Sonti szóra elnézést nem láttam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που χαλάω λίγο τη ροή, αλλά είχα ζητήσει το λόγο. Köszönöm, elnézést kérek, hogy közbeszóltam, én tényleg szót kértem, nem sokára szavazás lesz, és a szavazó listán egy-két dologról mindenképpen szerettem volna szólni, én is benyújtottam módosító indítványokat. És látom, hogy az előadó nem támogatja őket, úgyhogy egy-két megjegyzést hagyd tegyek. Az első a hatos módosítóval kapcsolatos. arról, ahol a jelentés nagyon helyesen azt mondja, hogy a válság eredményeképpen a kreatív könyvitel egy picit, kreatív könyvitelre picit ösztönzik a kormányokat. Hát ez a válság előtt is megfigyelhető volt. A válság előtt is megfigyelhető volt az úgynevezett kreatív könyvelés. Az Eurostat magatartása, illetve adatai azt mutatják, hogy már a múltban is történtek olyan dolgok, amelyeknek nem kellett volna. Az úgynevezett swapak ügyében már történt ilyen gond 2010 márciusában, sőt, volt ilyen, ami más országokban is megtörtént. Technikailag legális dolgokról van szó, de mondjuk nem feltétlenül erkölcsös dolgokról, lépésekről, amelyek megtörténtek. Tehát az Euróstat is felelős, e, itt felelősségi kérdés is van, nem csak a válság alatt, ahogy azt az előadó megfogalmazza, hanem már a válság előtt, vagy a válságon túl is. Egy második megjegyzés, ez nem a legfontosabb, de azért e, ettől függetlenül nagyon fontos elmondani, hogy a gazdasági és a környezetvédelmi mutatókat figyelemmel kell kísérni. A GDP-ről és más mutatókról már beszéltünk, nem tudom, hogy a kollégák miért nem akarják támogatni ezt a módosítót, remélem, hogy támogatják. Végül pedig hadd mondjam még azt, hogy mindenki egyetért remélem abban, hogy a statisztikai testületeknek függetlennek kell lenni. Természetesen az, hogy ezt milyen keretek között valósítjuk meg, a lehetőséget biztosít politikai befolyásra. A statisztika például a görög kérdésnek is a legfontosabb eleme volt. Azok az emberek, akik a görög gazdasági adatokat ellenőrizték, vagy az adatok ellenőrzésében részt vettek, arról beszélnek, hogy vajon a 2009-es deficitet felfújták-e, vagy sem. Ezen a ponton viszont az Eurostatnak fontos szerepe van, nem tudom, hogy majd a görög parlament foglalkozik-e ezzel az ügyjel, de ha valaki a meghallgatáson részt vesz az Euróstat képviseletében, akkor szeretnénk, vagy szeretném az véleményét meghallani, ha meghallgatni arról, hogy a statisztikai testek függetlenségéről mit gondol. Köszönöm szépen, Thomas Mann. Görög kollégának választ adnék, ha lehet. Nagyon hosszú éveken át próbálkozások születtek európai szinten adatokat beszerezni ö, tagállamoktól. Ezeket aktívan megakadályozták sok esetben. Az állam és kormányfők esetében egy német volt német kancell azt mondta, én nem akarok parancslevelet kapni Brüsszelből. Na ez a fajta gondolkodás oza vezetett, hogy nem lehetett európai szinten adatokat bekérni és tárolni. Ez Európai Statisztikai Hivattal egyfajta szélre szorított mellékes intézmény volt, nem bírta, nem bírta az a hatáskörrel, amelyet most szeretnénk adni neki. Ez a válság alatt nagyon csúnyán ki is derült. Tehát, hogyha együtt akarunk működni, akkor ö, tényleges, megbízható adatokra van szükség, hiteles forrásból származó, vizsgálható adatokról. Az Eurostatnak be kell tudni avatkozni az adott folyamatba, lehessen adatokat bekérnie, sőt, ajánlásokat is megfogalmazhasson a tagállamok felé. Ha együtt akarunk játszani, akkor egységes játékszabályokra van szükség, ezeket pedig mindenkinek be kell tartani. Ezért kell európai szinten együttesen összegyűjteni az adatokat. Ezen az alapon lehet persze érvelni, és ha Görögország is tartja magát ehhez, mint más tagállam, akkor nem lesz probléma. Ám mindenki be kell tartsa a közös szabályokat, és így az Európai Statisztikai Hivatal be kell tudja szerezni ezeket az egységes adatokat, méghozzá a valóságnak megfelelő adatokat, és nem a valóságtól idegen adatokat. A, tehát olyan tag, nem olyan tag, adatokra van szükség, amelyeket a tagállamok kozmetikáztak, hanem tényleges adatokra, ha ezen az úton haladunk, akkor több Európát tudunk elérni, minden más negatív hatással lesz. Szerintem a jelentés jó alapokat teremt ehetnek a célnak az eléréséhez, és ezt nyugodtan lehet vállalni az állampolgárok szemében is, azokkal, azok előtt is ezeket a célokat és ezt a jelentést. Very much. Köszönöm szépen. Egy perc múlva, szó szerint egy perc múlva szavazunk a kérdésről, és ezután ez a jelentés az első márciusi plenáris napirendjére kerül. Yes, Edward, you can have the floor again. Ben, visszaadom a szót. Csak egy gyors válasz Suntis úrnak. A három módosító közül egyel egyetértek. Sajnálatos hogy nem találkoztunk megvitatni ezt a két másik módosítót is, mert bizonyos főkben, hogy a, a némileg más megfogalmazás alapján meg tudtunk volna állapodni. Én a környezetvédelmi statisztikák esetében abszolút egyetértek eh, azzal, amit javasol, ám a megfogalmazás volt szerintem kicsit kétértelmű, ezért utasodtam el. Az Eurostattal kapcsolatban pedig nem akarok egyetlen intézményt sem megvédeni itt, ám ahogy érzekeltem, a tanács által biztosított meghatalmazással nem tudtak élni, hogy auditálják azokat az államháztartási adatokat, amelyek hát nem csak egy országból, hanem több országból is elmondható, nem voltak helytállóak. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Már is a szavazásra térünk rá, és ahogyan bejelentettem, a CCCTV, illetve a KK TA-ról a szavazást elhalasztottuk, és ilyen módon, Pascal, valami probléma van? Nos, az európai statisztikák minőség biztosítása egy olyan fantasztikusan súlyos kérdés, hogy talán szavazókártyák nélkül is lebonyolítjuk a szavazást. De hát azért készítsük elő, hát ha mégis név szerinti szavazásra volna szükség, én az enyémet már bekészítettem. Mint hogy tehát a CCTV szavazásra nem kerül sor, ezért már is Árlini jelentésével folytathatjuk közvetlenül a szavazás után. Ezt azoknak jelzem, akik eh, nem tudják, hogy hogyan is járunk el. Készen áll mindenki a szavazásra? Jean-Paul, tessék előttem. Elnézést, hogy szót kérek. Lehetne esetleg a technikai szolgálatnak jelezni, hogy nem jól működik a hangerő gomb, és itt az, ha úgy tetszik, szaggatottan hallom az információkat, mint Belgiumban ez előfordul, csak így szaggatottan. Esetleg jelezni lehetne a technikai szolgálat felé, hogy például nem is lehet bedugni ezt a madzakot ide, nem tudom. Hát ment a gépen, mondja vegyes nyelven Gozesz úr. Köszönöm szépen, kérjük tehát a technikusokat, hogy segítsenek jean hiszen tolmácsolást szeretne hallgatni a szavazás során. Azért a szavazási angolját megértem, azért szavazás közben megértem az angolját, addig még azért el tudok jutni. Nos hát meglátjuk, hogy működik-e az új fejhallgató, próbáljuk ki. Okay, if I say something, are you getting into... Hallgat-e, hall-e engem, kedves Jean-Paul? Nem, azt hiszem, hogy itt súlyosabb eset forog fenn. Szabotás, ha nem is kabotás, de szabotás történik, mondja Jean-Paul Gozez az ülésteremben. Nos, Ha szabotálják a mikrofonomat, az még oké, de ha még meg is sértenek, Na hát kérem szépen, hát majd kapnak kérem szépen egy kis uh, jegyzőkönyvet, egy kis uh, figyelmeztetőt, egy passé verbált. Okay, do we want to test that for whether we have any... Lássuk tehát, hogy hallható-e. Tehát lássuk, hogy hallható-e a fordítás. Itt a technikus a teremben, dolgozik, vagy dolgozgat legalábbis a pulton. Jól van, akkor kezdjük el tehát a szavazást. Egész addig, amíg igyekszenek megoldani a technikai problémát, biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni is fog. Valaki még kéri a szót? Elnézést, elnök asszony. Azt szeretném kérdez, kérni, hogy szavazókártya nélkül szavazhassak. Rendben van, hogyha lesz név szerinti szavazás, vagy pedig ellenőrizzük, akkor majd erre figyelemmel leszek. Tehát lássuk, a 12-es módosító ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 13-as módosító ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14 mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. tehát nem kell az eredeti szöveg, 15-ös szóbeli, a jelentéstevő módosítója, ki támogatja. Ki ellenzi? Ez a kettő együtt van? Bocsánat, mondja az elnök asszony, a 15-ös módosítót látjuk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítottuk. Most jön az egyes szóbeli módosítás, a 16-ossal kapcsolatosan kitámogatja, kiellenzi tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát ez most a 16-os helyére került az egyes szóbeli módosítás. A 17-es, hol is vagyunk? 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszumos módosítójavaslat kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító indítvány. 20-as? Nem, úgy tűnik, hogy egy kettes szóbeliról szavazunk, ki támogatja, ez ugye tartalmaz a 20-ast is, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellettem, ellene tartózkodás utasítottuk. 24-es kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 27-es kitámogatja, ellenzi, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 29-es, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Eredeti szöveg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosítás, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. B. Kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as paragrafus eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellenem elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi vélemény 1 5-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1 és 3-as preambulum bekezdés 1-től 3-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B, D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító ki van mellette, ki, te, ki ellenzi, elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító két részben. Első rész mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított szöveg egészéről szavazunk, és hány, hányójuknak nincs szavazókártyájuk? Tehát akkor megnyitom a szavazást. Illetve A külön szavazatokat külön számoljuk. 31-en szavaztak. 29 -e mellette, ketten tartózkodtak, és lássuk azokat, akiknek nincsen szavazókártyájuk, 1, 2, 3, 4, 5-en voltak szavazókártya nélkül. Tehát ez akkor 34-en mellette két tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek! Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk a szavazást. Ugye azért, mert a KKTR-ról való szavazást elhalasztottuk, és már is tovább lépünk a 6-os és a 7-es napi rendi pont taglalására, mind a kettő a piaci visszaélések kérdésével foglalkozik. Okay, thank you very much. If... Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki csendesedjen el, és megadnám a jelentéstevő asszonynak a szót. Okay, excitement over. Okay. Kérem, hogy nyugodjanak meg. És csak, hogy ne értsük félre egymást, elfogad, elfogadott dolog, hogy itt filmfelvétel készült. a Darlene. köszönöm szépen. A kollégák számára, akik nem voltak itt az első vita során, áttekinteném, hogy a rendelet mit próbál elérni. Természetesen ez a 2003-as irányelv rendeleté alakítását jelenti, és ezen felül pedig egy új irányelvet is tartalmaz a súlyos piaci manipuláció büntetőjogi szankcióiról, csak az a cél, hogy azon országokban, ahol nem szankcionálják büntetőjoggal a piaci visszaélést, itt is előírják ezt. A piaci reform ágenda a piacokba vetett bizalom növelésének ágendájának cél része ez, Egyre globalizáltabbak a pénzpiacok, új platformok és technológiák jönnek létre, és ilyen módon jelentősen nőtt a piaci visszaélés esélye. Ezek az, a rendeletben az új piacok szabályozását és az OTC-k szabályozásában hiányosságok merültek fel, és ezeket akarja lefedni ez a jogszabálycsomag, az akadályokat akar megszüntetni, amely a szabályozók útjában áll, hogy fellépjenek a piaci visszaélés ellen, és természetesen a büntetőjogi szankcióról szóló irányelve igyekszik minden országban előírni a büntetőjogi szankciókat, és csökkenteni akarja egyben a KKV-k vállalnyugvó terheket. A fő cél először is meg, a bizottság meghatározza a hatályt, a definíciókat, gyakran ugye a különböző piaci szereplők vitaznak erről, utána pedig az intézkedéseket, csomag, intézkedéseket tartalmaz a jogszabálycsomag, valamint a whistleblowerek vagy az informátorok számára speciális um, szabályokat tartalmaz, és a bűnügyi és az administratív szankciók listáját írja elő. Fel, egy-két kérdést fel szeretnék vetni, amelyet a nemzeti és az európai szabályozókkal való kerekasztal során január 24-én vetettünk föl, ezeket engedjék meg, hogy megismételjem. Igyekszünk mind a nemzeti szabályozókkal, mind a piac szereplőivel egy pár beszédet folytatni, azért, hogy jobban megértsük azokat a problémákat, amelyek jelentkeznek szabályozói vagy piaci oldalon. Persze eltart egy ideig, amíg megemésztjük ezt az információt, és ezután, úgymond az emésztés folyamata után tudunk szöveget írni, végleges szöveget írni. A hatály tekintetében a hatályt ki kell terjeszteni a pénzügyi instrumentumokra és az OTC-kre is, úgy gondoljuk, hogy a kettes cikk szól is erről. A releváns információ defini- fogalmának definícióját több aggályos hozzászóló problematizálta, mind az iparág, mind a szereplők, piaci szereplők részéről, hiszen ez a definíció nem csak a specifikus és az árszenzitív, hanem a releváns információról szól. Voltak szereplők, akik azt kérték, hogy ezt az új definíciót töröljük ki, hiszen ez túl széles definíció volna, így a piaci szereplők. Ugyanakkor az eredeti vita alapján úgy gondolom, hogy egy olyan egyensúlyt kell megtalálni, amely lehetővé teszi, hogy a szabályozó hatóság határozza meg, hogy mit tekint releváns információnak, hiszen csak így tud fellépni a piaci visszaéléssel szemben. Egyes szereplők ugyanakkor a határon átnyúló megfigyelés hiányosságaira is felhívták a figyelmet. Valóban ez egy, ez egy probléma, erről vitázni kell, hiszen egyre több határon átnyúló üzlet történik, és az egyik szabályozó hatóság képviselője azt mondta, hogy vannak olyan ügyek, amelyek hét különböző EU tagállamot érintenek. A kérdés tehát az, hogyan bánjunk egy ilyen jelenséggel, és milyen választ adjunk a határon átnyúló tevékenységek számának jelentős növelésére, növekedésére. Erről nagyon kíváncsi vagyok az árnyék jelentéstevők véleményére is. Azután az OTF-ek kérdését is felvetettük, és világosra vált a vitában, hogy a szab- szabályozók azt mondták, hogy minél fragmentáltabb a piac, annál nehezebb szabályozni, és hogyha megállapodunk a MIFID-ben, és sikerül egy új OTF-ben megállapítani, akkor ezt tovább meg kell akadályozni ezt, hogy tovább fragmentálódjon a piac, és megneheződjön a szabályozók dolga, tehát Ferber kollégával a MIFID kapcsán szorosan szeretnék együttműködni. Végezetül pedig a Delclose jelentésben arról beszéltünk, hogy nem kérjük az OTF új kategóriájának felállítását, és ilyen módon talán sikerül majd a piaci visszaélések hatékonyabb rezsimét kialakítani, amely megakadályozza a piaci fragmentációt. Aztán a magas frekvenciájú kereskedelem, vagy a high frequency trading területén, ezt is felvetettük, problematikussá válik a piaci visszaélés ellenőrzésem, és a HFT, tehát a magas frekvenciú kereskedelem a piacok ellenálló képességének és stabilitásának kérdését is felveti. Úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdés komplexumot is szorosan meg kell vizsgálni, megakadályozandó, hogy a HFT új piaci visszaéléseket hozzon létre. Ezen felül pedig világossá kell tenni, hogy szélesebb léptékben léphessenek fel a piaci szereplők, biztosítani kell ezt. Teljesen egyértelmű ugyanakkor, hogy szükség volna e jogszabály tervezett működését igazol, igazítani az új technológiai jel, jelenségekhez, ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy különösen a HFT területén a layering jelenségére is figyelemmel lesz, Érzékenyek lettek tehát erre a problémára, de ugyanakkor, ha hozunk egy szabályt, a kereskedők, a brókerek új és új kiskapukat keresnek majd, tehát érdekes volna talán a delegált jogi oktusok területén megnyitni annak a lehetőségét, hogy az új technikai lehetőségeket is lefedje ez a jogszabály. Ami a KKV-kre vonatkozó derogáció kérdését illeti, a mi szakbizottságunk többször hangsúlyozta, hogy szükséges a KKV-k számára egy könnyített rezsim bevezetése. Teljesen egyetértek ezzel a célkitűzéssel, de ugyanakkor azzal nem érthetek egyet, hogy a KKV-k számára lehetévé tegyük a könnyített rezsimmel, hogy visszaéléseket folytassanak. Ez nem lehet a cél. Tehát itt fontos, azon cél között, hogy ne terheljük túl a KKV-kat, és azon cél között, hogy megakadályozzuk a piaci visszaélést, egészséges egyesült keresni. Azután a 17-es cikk, egyébként ez a MIFID 71-es cikke, e két jogszabály említett cikke szól a szabályozó testületek nyomozó, vizsgáló jogköréről, fontos, hogy ezt ne vizezzük föl, és nagyon kíváncsi ilyen nézek ezen vita elébe, de persze látni kell, hogy ez a jog, ezt a normaszöveg passzust a MIFID irányába is tartalmazza. Vannak ugyanakkor olyan szabályozók, akik úgy gondolják, hogy a jelenlegi szövegváltozat korlátozza az adatforgalmat, és így az ügyek felgöngyölítését, ezzel is foglalkoznunk kell. Tisztában vagyunk azzal is, hogy Klinz kollega felvetette azt, hogy mit csinálunk azokkal a, a igazgatókkal, akik, akik benfentes információ alapján kereskednek. Például tudtunk arról, hogy Angliában néhány nap alatt 300 ezer fontot keresett egy-két tréder, azáltal, hogy az egyik cég benfettes információkat adott át nekik, megmondva, hogy milyen a karácsonyi zárás eredményeik. Tehát az ár szenzitív információkra nagyon figyelni kell. Valószínűleg a szabályozók ezért mondtak, hogy ne csak árszenzitív, hanem releváns információt szabályozunk. Nincs még végleges álláspontom ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy hogy korlátozni kellene talán a jogköröket, tehát a, a direktorok, az igazgatók ezekben a testületekben talán nem tudják majd közvetlenül befolyásolni a trédereket. Nem tudom, mi lehet a megoldás, de figyelni kell arra, hogy a rendelet tervezett megoldást keresen a jelenségre. Kedves kollégák, mint tudják, az áruforgalomra is kiterjed, az áru tőzsdékre és áru kötésekre is kiterjed ki ez a jogszabály. Persze az ipar abban érdekelt, hogy puhítsa a szabályokat, de úgy gondolom, hogy a árukkal és a javakkal való spekulációt meg kell akadályoznunk, illetve kordában kell tartanunk, ez egyébként a MIFID-nek is célja, és nagyon örülök éppen ezért, hogy az Európai Bizottság a normaszöveg tervezetét az árukra is kiterjesztette. Az irányelvről külön akartam beszélni, elnök asszony, ugye az irányelv a szankciókról szól, de akkor elmondom, azt gondolom, hogy a büntető tételeket nem szabad biankó módon meghatározni, hiszen ne felejtsük el, hogy ezen a területen most először kerülnek meghatározásra szankciók, büntetési tételek, és éppen ezért nagyon fontos, hogy áttekintsük ezt, hogy valódi büntetési tétel listát hozunk el létre, legyen áttekintési lehetőségünk, hogy ne lőjünk túl a célon, és esetleg az olyan definíciókat, amelyek nem hasznosak, ki tudjuk venni a irányelv tervezetéből. Természetesen az, hogy büntethetővé tesszük a visszaéléseket üdvözlendő, de a büntetési tételek eh, és a tényállások meghatározását közelről kell megvizsgálnunk, és bizonyos rugalmasságot mindenképpen biztosítani kell. Elnök asszony, én azt hiszem, hogy itt fejezném be a mondandómat, és megadnám a kollégáknak a szót, illetve az árnyék jelentőstevőknek a szót, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen. Szarja Szarja asszony a néppárt nevében. Igen. Pérdegen asszony nem tudott eljönni erre az ülésre. Ezt nagyon sajnálja, én fogom őt most helyettesíteni, és elmondom a véleményét és a megjegyzéseit. A bizottság jó alapokat nyújtott számunkra, ezek támogatandók, tehát fontos kiszélesíteni a rendelet hatókörét, hogy minden kereskedési helyszín belehessen. Így lesz igazságos verseny mindenki között, tehát egyenlő szabályok vonatkoznak mindenkire. Fontos megerősíteni a felügyeletet is, és a szankciót is, ami a piaci visszaéléseket, illetve a piaci manipulálás, manipulációt követi. Nagyon fontos az is, hogy a MIR irányelv ugyanolyan időkeretek között bonyolodjon, mint a MIFID, mert ez a két csomag összefügg. A két előadó jól meghatározta az időbeosztást már az elejétől. A kereskedés töredezettsége a nagyobb verseny, illetve a kereskedési helyszínek megsokszorozódásának köszönhetően kihívás a felügyeleteknek. Nehéz a piaci visszaéléseket feltárni és megelőzni. Ez az irányelv megpróbálja ezt a problémát megoldani, de szerintem még egy picit messzebbre is mehetnénk voltak érdekes javaslatok, amelyek egy MID meghallgatáson születtek. Valós, idej, valós idejű határokon átnyúló felügyeletről szóltak ezek a javaslatok, az adott részvény árát figyelemmel kísérnék. Mi szükséges ehhez? Hozzá kell férni a tranzakciós jelentésekhez, de a megrendelési könyvekhez is, nem csak azért, hogy lássuk, hogy milyen tranzakciókat hajtottak végre, hanem azt is, hogy milyen tranzakciókat kértek vagy próbáltak kérni. Aztán persze a gyakorlati végrehajtást még meg kell nézni, de az világos, hogy a adatvédelmi, költségmegosztási és egyéb szabályok be kell, hogy épüljenek a javaslatba. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy többet kell tennünk ebben a tekintetben. Általánosságban az alap definíciókat is nagyon óvatosan végig kell gondolni azért, hogy az egyes tagállamok eltérő nemzeti értelmezéseit meg tudjuk szüntetni. A rendelet és az irányelve kapcsolatban is néhány előzetes megjegyzés. A benfentes információ meghatározása. Kezdem ezzel. A bizottság kibővítette ezt a meghatározást kiegészítette azzal, hogy ez az információ relevánsnak minősül több befektető számára, akkor ez is benfentes információ. Na de hát pontosan ez az árrelevancia, precizitás, amiről a bizottság beszél, ez nehezen megfogható. Én értem, hogy milyen nehéz egy ilyen új rendelkezést megfogalmazni, de be kell, bent kell ezt tartani a rendeletben azért, hogy a piaci visszaéléseket meg tudjuk előzni és a piac integritását megőrizni. Meg kellene próbálni ezt a definíciót egy picit pontosabbá tenni. Talán példákat lehetne adni, de nyilván teljes kimerítő listát nem lehet készíteni. A második dolog a közigazgatási és a büntetőjogi szankciók, illetve a piaci visszaélések kapcsán. Mind a két fajta szankcióra szükség van, de tisztázni kell a közigazgatási és a büntetőjogi szankciókat is. Tehát, hogy más jogszabályokban is hasonló rendelkezések esetén ugyanígy járjanak el, például a MIFID és a CFD irányelvek esetében. Tehát ugyanaz az alapelv jelenjen meg minden jogszabályban és nem csak a határokon átnyúló ügyekre gondolok, hanem a nemzeti kérdésekre is. Ennyi, és most Pietikanen asszony részéről annyit mondanék, hogy ő nagy örömmel működik együtt mind a két jelentés kapcsán. Reméljük, hogy mind a két szöveget a lehető legjobban lehet javítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen azt, hogy Alin ezt a témát hogyan kezelte eddig. A meghallgatás, amelyet január 24-én tartottunk, igen, hasznos volt. A meghallgatás résztvevői alapján, aztán a Sziklóna óra folytatott tárgyalásokból kiderült, hogy felül kell vizsgálni, át kell dolgozni a jelenlegi irányelvet. Azt hiszem ezzel egyetértünk mindannyian. Ugye most megváltoztak a körülmények, vannak új kereskedelmi platformok, más a piacok struktúrája, más az egymástól való függőség, új technológiai lehetőségek vannak, mint a magas frekvenciájú kereskedés. Érdekes az, hogy a bizottság ez alkalommal rendelet és irányelv formájában kívánja átdolgozni, felülvizsgálni a korábbi szabályokat. A Bázel 3-asnál, Bázel 4-esnél láttuk ezt, ami a piaci részvevőket illeti és a tagállamokat, nem nagyon üdvözik ezt az új megközelítést, mert irányelvet szeretnének rendelet helyett. Ennek a háznak a tagjaként úgy gondolom, hogy egyre gyakrabban kellene rendeleteken dolgoznunk, hogy valóban annak amit a törvényalkotó szeretne, mind a 27 országban meglegyen a gyakorlati megvalósulása. Nos, nem hiszem, hogy túl kellene lépni ezen. Most személy az egyes pontokat illeti, amelyeket Arlene részben már említett. Na most a benfentesség, az insider definíció sokkal problémásabb, mint gondolnánk, el kell mondjam őszintén. Úgy néz ki, hogy a bizottság egy kicsit szélesebb körben kívánja ezt meghatározni. Ez oda fog vezetni, hogy nagyon részletesen kell megállapítanunk az úgynevezett benfentesek listáját. Ez azért jár némi ö, erőfeszítéssel, ráfordítással. Ami az érintetteket illeti, a legtöbben úgy gondolják itt, hogy egy kicsit ettől el kellene határolni magunkat ettől a megközelítéstől. Egy negatív gyakorlati következménye van, amit a másik oldalon próbálunk elérni. Ugye a javadalmazási rendszereknél szeretnénk egy erősebb javadalmazási függőséget kidolgozni az részvényes opciók formájában, ugye, amelyek a cég eredményeit teszik kézzelfoghatóvá, ha ilyen részvényes opciókat kap valaki, akkor ugye bentfentnesnek tekinthető. Ha viszont igencsak meg van kötve a keze a benfentes kereskedőnek, mert hogy ilyen részvény opciói vannak, hát akkor az egész rendszer egy kicsit abszurdnak tekinthető. A második dolog azzal kapcsolatos, hogy mennyire van szükség a benfent, arra, hogy a benfentes e, információkat és az adhok nyilatkozati kötelezettségeket összehozni. Itt vannak nehézségek. Elképzelhető, hogy egy cég úgy dönt, hogy egy e, részvényi visszavásárlási programot vezet be. Megadta már a megbízást a banknak, hogy XY időben, mm, vagy időtartamban hajtsa végre ezt. Aztán meglepő módon nagy veszteség áll a házhoz, mert egy külföldi gyár nem úgy működik, ahogy gondolnánk, vissza kell vonni termékeket, vagy ki kell vonni termékeket a piacról. Ami a bizottság javaslatát illeti, most ezt követően a már leadott, de még nem megvalósított rendelet, megrendeléseket ez a cég nem tudná töröltetni. Tehát ha bizottság javaslatát követnénk, bizony ilyen negatív következménye lennének. Tehát eh, egy ilyen cég vezetőségét ugye bentfentesként eh, ezen információkkal el kellene látni. Igazából, ha egy cég elindít egy tőzsde, egy részvény visszavásárlási programot, de előre látja később, hogy mégsem jó ötlete, ez nem tudja visszavonni ezt. Na most, ami az adhok nyilatkozatokat illeti, a benfentes információkat, a bizottság azt hiszem nem egészen pontosan látja ezt. nem említette a harmadik pontot, amit említenénk, ez egy nagyon is összetett dolog. Olyan ügyletekről van szó, amelyeket a felügyeleti igazgatótanácsi szervek hajtanak végre, ez a directors. Azt hiszem, hogy egyrészt jó lenne a teljes volument, amire vonatkozik a közétételi nyilatkozat, a 20 ezer, amit a bizottság javasol, én azt mondanám, hogy 50 ezer. Én azt mondanám, hogy 100 ezer is elfogadható lenne volumenként. Egyes pont. A második dolog, ami a közzétételi idő tartamot illeti, ötről két napra több csökkenteni a bizottság. Én saját gyakorlati tapasztalatomon azt szeretném mondani, fel egy felügyelő tag voltam egy tőzsdén jegyzett cégnél a politikusi életem előtt. Ezt a határidőt le lehet rövidíteni. Ha most két nap, talán el tudom, nem tudom teljesen megérteni, hogy a két nap miért nem elég minden tárgyaló féltől meglepetten hallottam, hogy a két nap lehetetlen. Én megcsináltam két nap alatt, tehát nem lehetetlen. Hát lehet, hogy nehézkes, néhány országban lehet, hogy várni kell a banki kivonatokra, amelyek két nap múlva érkeznek csak meg. Szerintem azért nem ez a döntő fontosságú kérdés. Azt mondanám, ha a két nap túlzásnak tekintető, akkor akkor nem kellene ennyire vehemensen rövidíteni az időtartamot, de az öt napnál kevesebbet kellene az utolsó, a whistleblowing. Azt hiszem, hogy itt bármennyire meg is értem azt, hogy érdekünkben áll az, hogy a piaci visszaéléseket jelentsék minden esetben, ezeket meghatározzuk, Mégis kérdésesnek tűnik nekem ez az eszköz, hogy úgymond belső emberek jelentéseket készítenek. Tehát ez pénzügyi kátérítéssel is járnak ezek a piaci visszaélési ügyletek. Most a munkatársakat arra ösztönzünk, hogy a nem megfelelő viselkedésről jelentésenek. Hát azt hiszem, hogy megvásároljuk a munkatársaink ezen szolgáltatásait, ez egy kicsit hát körülményes, problémás, óvatosságra intenék. Sajnálatos módon az a helyzet, hogy a 27 tagállamban nagyak a különbségek ezen a téren is. Vannak olyan tagállamok, ahol Mm, rendőri eh, hatósághoz hasonló szerv vizsgálja ki az ilyen ügyleteket. Van olyan tagállam, ahol nincs ilyen. Van, hogy csak eh, akkor lehetséges felvetni ezeket a visszéléseket, hogyha a felügyeleti eh, tanács, vagy a felügyelő tanács együttműködik a rendőrséggel. Most az egységesség érdekében, ez egy nagyon támogatandó cél a bizottság részéről, egységesség, a kérdés az, hogy ezt az esetet valóban arra használjuk fel, hogy valóban megnyírbáljuk a szubszidiaritás elvét. Azt hiszem, hogy látjuk, hogy több kérdést kell tisztázni, a téma izgalmas, érdekes, de remélem, hogy a következő hetekben megvilágosodunk ezzel kapcsolatban, és örömmel várom a Lean végleges jelentését. Hugh you, um, Pascal. Okay, doesn't appear. Köszönöm, Pascal. Úgy tűnik, én még nem ért ide. Aha, még mindig a hó miatt. Akkor Pascal. Oui, um... Köszönöm szépen, mint a legtöbben, akik hozzászóltak, hát örülünk a zöldek nevében is, az irányelvnek és a rendeletnek, itt vannak már az asztalon, ennek örülünk. Én azt gondolom, hogy bizonyos dimenziókban egy kicsit messzebbre mehetnénk, de szerintem nagyon jó munka alap, ami itt van az asztalon, az első csata eredménye az, hogy végül is ezeket a dimenziókat még végig kell vinni, túl kell lépni ezen. Örülünk annak is, hogy nagyon fontos a harmonizáció a szankciók területén. Azt hiszem, hogy az első irányelből levonható tanulság egyike az, hogy felül kell vizsgálni az irányelvet, és itt a harmonizáció, a szankciók harmonizáció nagyon fontos. Ez egy új elem a felülvizsgált formában, ami a hatálykiterjesztési területi, Ez is nagyon helyes, ezt támogatjuk majd a vitában. Az a benyomásom, hogy konszenzus alakul ki, azt hiszem nem lesz itt problémák ami a high frequency tradinget, a magas frekvenciájú kereskedést illeti, hát itt vannak olyan felügyelők, olyan hatóságok, amelyek javaslatokkal álltak elő, amelyek túlmennek a bizottsági javaslaton. Az kérvén többek között, hogy ne csak a tranzakciókat kelljen nyilván tartani, hanem a megrendeléseket is, hogy valóban lássuk az esetleges manipulációs lehetőségeket, a megrendelések és a tranzakciók közötti manipulációs mozgásteret fel tudjuk mérni. Éppen ezért meg kell erősíteni ezt a dimenziót, amely a HFT-kkel, a High Frequency Trading-el kapcsolatos. Abban az értelemben, hogy a megrendelő szerepe sokkal nagyobb. Az ellenérvet már ezzel kapcsolatban hallhattuk, azt mondták, hogy ez drága dolog, ha így járunk el, Szerintem ez nem elégendő, nem meggyőző év. ha egy olyan rendszert vezetünk be, persze pénzbe kerül, most azt ellenőrizni, nagy egy ilyen, tehát a felügyelet, a hajtékony felügyelet is pénzbe kerül. Ez globális csomag, nem mondhatjuk, hogy befektetünk egy rendszer működésébe, de hát azt is garantálni kell, hogy megfelelően lehessen ellenőrizni a rendszer működését. Tehát nem mondhatjuk, hogy hirtelen az ellenőrzés drága. Azt hiszem, hogy a válság rámutatott arra, hogy minden felügyeleti, felügyelői ellenőrzés információ nagyon fontos. Főleg, ha megnézzük, hogy a HFT milyen fontos szerepet játszik most a piacon. Van egy pont, ahol azt hiszem nem lesz egyetértés Wolf Klinzel, most ami ugye whistleblowers, a, a besugók, ha lehet így mondani. A zöldeknél, ami az nagyon fontos a szabályozás, vannak szabályok, vannak közhatóságok, amelyek ellenőrzik ezt, aztán vannak az egyéni szereplők, akik lehet, hogy nem akarják a játékszabályokat betartani, éppen ezért védeni kell ezeket az embereket. Ezen túl akarunk menni, az ESMA is például egy ilyenfajta védelmet garantálna. Tehát a bizottsági szövegen szeretnénk egy kicsit messzebbre mutatni. Utolsó pont, a trading proprietaire. Nagyon sok példát láttunk az Egyesült Államokban olyan bankokra, amelyek az ügyfeleiknek adott tanácsok ellenkezőjét tartották fontosnak a saját érdekük és hasznuk érdekében. Most nagyon fontos az átláthatóság garantálása, hogy elkerüljük az ilyen ellentmondásos viselkedést. Azt is szeretnénk, ha javaslatokkal állhatnánk elő, a bizottság javaslaton túlmutató javaslatokat várunk, ami a szankciókat illeti. A visszaélőkkel kapcsolatban a tapasztalat azt mutatja, hogy van, akit elítélnek, pénzügyi bírságra ítélnek, de benne maradnak a rendszerben. És ha figyelembe vesszük azt a tömeg pénzt, a pénzügyi szankciók nem teljesen elrettentő hatásúak. Továbbra is nagyon sok ember folytatja a tevékenységét ebben a szakmában. A kérdés az tehát, <laughs> hogy be lehetett tiltani néhány foglalkozási formát olyan emberek esetében, akikről kiderült, hogy visszaéléseket követtek el a piacon. Hát sokszor ezek a személyek semmilyen gátlást nem éreznek, és más banknál keresnek munkát. Tudniuk kell, hogy a ma asztalon itt előttünk található dokumentum is nagyon érdekes önmagában is. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nincsenek még hozzászólók a listán, rajtam kívül, nem tudom, hogy van-e valaki még. Szilvi, jó, rendben, akkor elmondom a magamét, mondja az elnök asszony. Egyetértek nagyon sok mindennel, amit Pascal most mondott. És a piaci visszaélésekkel kapcsolatban én is úgy gondolom, ahogy már mondtam a múltban, hogy inkább előrébb kellene lépnünk, mint sem visszább. A meghallgatáson hallottuk, hogy voltak, akik azt mondták, hogy egy kicsit kétséges a piaci visszaélések szintje. Lehet, hogy nem is olyan sok visszaélés történik, de hát azt hiszem, ha jól emlékszünk, egy-két napon belül olvastuk a Financial Times cikkét, amit én el is tettem. Ebben a cikkben azt írták, hogy az Egyesült Királyság szerint furcsa műveletek zajlanak, a fúziók egyharmada előtt körülbelül. Hát szerintem ez nem azt jelenti, hogy kevés piaci visszaélés zajlik, hanem inkább azt, hogy nagyon sok gyanús ügylet bonyolódik, és minél előbb lépünk, annál jobb. Az igazgatók, részvények és így tovább kérdése. Hát igen, ez elég bonyolult a vállalkozások közti különbségek miatt. Hát vannak olyan esetek, ahol Nyilván az igazgatók is részvényesek kell, hogy legyenek, különösképpen a kisebb társaságok esetében, de aztán, ha mondjuk nagy konglomerátumokra gondol az ember, vagy bankokra, és így tovább, akkor azonban megvannak a kétségeim. És egyébként a tőkekövetelmények kapcsán is én mindig sokkal jobban támogattam hogy tőke eszközök legyenek, például a kokó eszközök, és ne pedig részvénytulajdonosok legyenek ezek a személyek, mert így akkor nincs semmifajta kísértés, hogy a részvényekkel ezt vagy azt cselekedjenek, és aztán ezzel befolyásolják az árfolyamot, tehát inkább más formában kapjanak ők javadalmazást. Na mindegy, ezt még lehet tovább vizsgálni a követelmények kapcsán, úgyis ezekkel is foglalkozunk. Emellett Ugye van egy olyan doktrina is, hogy mindenki kétszer gondolja meg azt, hogy tehet-e ilyet. Inkább ne is tegyen. De egyébként az Egyesült Államok bizonyos rendelkezéseivel ez szembe megy, bebizonyosodott, hogy nem mindig segít ez a fajta magatartást, Tehát, hogy én azt mondom valakinek, hogy hát ne is mondjon nekem semmit, aztán később más útvonalon mégiscsak megtudom ugyanazt az információt, akkor ez rendjén van. Hát szerintem ez nem elfogadható. Úgyhogy én inkább azzal értek egyet, hogy mondjuk határozunk meg egy időablakot, amikor lehetséges a kereskedés. Talán ez segíthet. Attól függetlenül, hogy mondjuk van-e releváns információ az érintett tájékoztatásban. Tehát mondjuk ez azért jó, mert aztán később akkor nem kell azon gondolkodni, hogy most releváns információkat tettek közé, vagy sem. Ami a nagy frekvenciájú kereskedést illeti, én nem ismerem ezeket az algoritmusokat, tehát hogy már eleve manipulatívnak e, állítják őket össze, de érdekel engem az ügyletek visszavonása, és hogy vajon ez manipuláció-e, lehet, hogy nem algoritmusokon keresztül számít ez manipulációnak, vagy más szempontból. A pénzügyi tranzakciós adó az azért itt bejön, mert a, magát az ügyletet is érinti, és aztán ugye a visszavonásra is esik, tehát ebből a szempontból itt mondjuk el lehet gondolkodni, hogyha a nagy frekvenciájú kereskedésre ilyen hatással van, akkor én azt hiszem ezt támogatom. De a manipuláció célját vagy forrásait azért meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen az esélyünk arra, hogy a manipuláción rajta kapjuk az érintetteket. Tehát nekem ennyi a mondani valom, Szilvi. Egy rövid általános megjegyzés. Szeretném a jelentéstevőket, az árnyékedőket arra kérni, hogy a ne felejtjék el, hogy koherensnek kell lenni, amikor létrehoztuk a felügyeleti hatóságokat. Azt eh, annak idején több célkitűzésünk volt, amikor ezeket létrehoztuk, ezeket hatóságokat láttuk. Az emmire kapcsolatos vitát előfordulhat, hogy amikor az ágazati eh, vitákat folytatjuk. Hát nem hiszem, hogy könnyű lesz a helyzet, de szeretném Álénak felépni figyelmét arra, hogy amit előbb, tehát következetesnek kell lennünk. Ha nem lehet mindent elérni azonnal, mi azt akartuk, hogy legyen ellenőrzés, általában a hiányosságok, a hibák, a visszaélésekkel kapcsolatban minél európai szinten, és nagyon fontos az egy ellenőrzés is, és ugye mentetettük a megrendelésekkel kapcsolatban már ott kell elkezdeni az ellenőrzést. Right. Um, well, we have the commission... Itt a bizottság is. Fabrikas úr képviseltében megadom neki a szót, a végén pedig majd a jelentéstevőnek is. Fabrigas, asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm ezt a konstruktív vitát, hogy ezen részt vehettem. Mely nagyjából azt a csapás irányt követi, amelyet a bizottság javaslata is kijelölt. Mint tudják, a javaslat egybeesik a G20-as vállalásokkal is, a de la Rozier elve alkalmazásával. Itt számunkra nagyon fontos, hogy ez, ez irány fennmaradjon és erősödjenek a szabályok. Hiszen ez irányelv szabályozása, alakítása azt is jelenti, hogy nem lehet megkerülni ezeket a szabályokat. A gold platingre nem lesz alkalma a tagállamoknak. Nagyon fontos, hogy pontos definíciók szülesenek, a szakbizottság egyes tagjai is rámutattak erre, hogy a releváns információ pontosítása szükséges. Lehet, hogy tovább kell specifikálni ezeket a meghatározásokat, olyan szöveget létrehozva, amely elkerülhet bármely önkényes értelmezést vagy, vagy szabály megkerülést. A bizottság számára rendkívül fontos, hogy konzisztens maradjon a MIFID felülvizsgálat és ez a gyakorlat, mert a két szöveg kulcsfontosságú a hatékonyság biztosításában és az Európai Uniós pénzügyi piacok integritásának biztosításában koherens kell legyen tehát a célkitűzés rendszer is, meg az alapelvek is a két anyag között. Azon dolgozunk, hogy ezt el is érjük. Három apróság, merre reagálnék. Először is a kereskedési helyekre vonatkozó felülvizsgálat, határon átnyúló felülvizsgálat. Ennek meg kell vizsgáljuk a lehetőséget, ám bizonyos problémákat érzékelünk a rendszerek interoperabilitásával kapcsolatban, és adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban vannak itt gondok, ám nyitottak vagyunk arra, hogy a szöveget ez irányba erősítsük, persze figyelembe véve a jogi lehetőségeinket. Aztán a nebis in idem lehetősége is felmerült. A szöveg ennek a határon átnyúló esetekben való lehetőségét felveti a szöveg, illetve a nemzeti nebis in idem elvérvényesülését. Be kell látnunk azonban, hogyha egy tagállamban szankciókat alkalmaznak egy szabálysértéssel kapcsolatban, amelyet egy személy követett el, a szabálysértést csak egy típusra vonatkozóan lehet eljárásba vinni, vagy administratív, vagy bűnvádi eljárásban. Tehát meg kell vizsgáljuk a nemzeti szinten a jogi kereteket minden alkalommal, azt, hogy a hatás, hatóságok milyen szabályokat alkalmaznak, annak érdekében, hogy duplán büntessenek, e, hogy ezt elkerüljük. Ez az alapjogok kartájának és egyéb a védelmi garanciátnak megfelelő eljárás az, hogy nem, nem büntetetnek kétszer ugyanazért a szabásértésért. Aztán felmerül az a kérdés, hogy a mostani keretet hogyan váltja fel az új keret. A szándék itt az, hogy ez a szabályozás akkor lépjen életbe és alkalmazásba, amikor összes delegált jogi aktus elfogadásra került, és a kötelező technikai sztenderdek is beindultak, működő, működnek, és ekkor lehet a rendszert voltak éppen beindítani. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy várjuk az együttműködést, hogy folytassuk ezt a, ezeket a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy olyan konszenzusos szöveg szülessen meg, amely aztán erősíti a szabályozást, a piacok integritását erősíti, jobb védelmet biztosít a, a a szereplőknek, és egy egyenlő szabályokat teremt az európai szinten a piacokon. Köszönöm, mondja az elnök Árlin. Én is köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Nagyon hasznosak voltak ezek nekem. Szilvi, arról, arról is biztosítalak, hogy a kerekasztal tárgyalásokon, amelyeken részt vettem, nagyon világos nézettek alakultak ki a piaci felülvizsgálatokkal kapcsolatban, azok úgy fontos áthidaló szerepével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nincs kérdés, a kérdés csak abban áll, hogyan érjük el ezeket a célokat. Karan úr, ezeket a kérdéseket ezeket mi is felmerült, hogyan tudjuk meghatározni, definiálni az insider uh, transactioneket, hogyan lehet a real-time információt beszerezni határon átnyúló alapon, ez nem egyszerű dolog, ahogy az Európai Bizottság is beszélt erről, de meg kell vizsgáljuk a, a mikéntjét. Nem adhatjuk fel ezt a célt. Klinc úr javaslatára reflektálva örülök annak, hogy úgy érzi, hogy keményen kell fellépnünk ezen a területen. Ám nagyon érdekes volt az is, az a gondolat, hogy vajon szabályozás vagy irányelv szülessen. A, a nemzeti szakértő kerekasztali tárgyalásra felmerült, hogy, hogy miért ne lehetne a tagállamoknak magasabb szinten harmonizálni, keményebb szabályokat befejez, bevezetni. Ha az a mozaikszerű szabályozás, amely múltban volt nem működött, akkor miért ne lehetne másképp előrelépni. Én támogatom azt, hogy erős szabályozás szülessen, mint ezt előbb is elmondottam meg kell vizsgáljuk az Insider Information részes listáját, ezt együtt kell végigvegyük, és az a gondolat, hogy a vállalatok részvény visszasárási programjait vajon lefedi ez a szabályozás, meg kell nézzük, hogy lefedi-e. Szerintem igen, ám nézzük meg. Ugye fontos, hogy a szabályozás ne teremtsen külön gondokat a vállalatoknak. Az öt nap, a két nap helyett a jelentés leadására, hát itt is meg kell vizsgálni, miért nem lehet két nap alatt ezt befejezni. Ha nem lehet, hát akkor persze reagálni kell, de de azt, azt nem szeretem, mikor azt mondja valaki, hogy nem tudom megcsinálni két nap alatt, de nem tudja megmondani, hogy miért nem. Megvan a technológia, legalább a cél kitűzésként a két napot be lehet vezetni. Ha meg valaki nem tudja, akkor indokolja meg, hogy miért nem tudja. A whistleblowing, a, a bajok jelzőinek ügyében egyetértek Pascal gondolataival, és ha megnézzük a Financial Times mai cikkét, hogy Amerikában miért volt olyan sikeres a piaci csalások lekövetése? Hát azért, mert a whistleblowers, a, a, a bejelentők védelme és ö, nagyon jól működik. Azok, akik, akik a, feljelentik főnökeiket, azok mentesülnek az eljárás alól. A kérdés, hogy vajon nálunk kevesebb fiszélés van, vagy csak nem jól lépünk fel, hogy nem értesülünk róluk. Úgy tűnik, Amerikában jobban működik ez jobban működik a vádemelés és a whistleblowerek bevonása. Fontos szerepet játszanak ezek, Véd, meg kell védeni őket. A bűncselekmény eljárások kérdésében a szubszidetes ügyében nem értek egyet ezzel a gondolattal. Ha megvizsgáljuk az amerikai példát például, amit ott megengednek a, a igazságügyi minisztériumnak, az elriasztás akár hosszú börtönbüntetések kiszabásának lehetősége, és ezt a rendvédelmi illetve a rendvédelmi is és a DPA pedig azt jelenti, hogy adott esetben azt mondhatja a hatóság, hogy nem indít bűnvádi eljárást, hanem egy maga, inkább egy magas pénzbüntetés ró ki. Az elmúlt 23 vizsgálat során 2,3 milliárd eurót, vagy dollárt keresett a, a, a tormány azzal, hogy nem bűncselekményjárásba terelte az ügyet, hanem pénz, magas pénzbüntetés rót ki inkább. Szerintem a határon átnyúló esetekben nem feltétlenül lehet ezt alkalmazni, ám a rugalmassága alkalmazása az irányelvben és a bűncselek, emelés alkalmazásának rugalmassága rendkívül fontos lehet, rugalmas eszközökre van szükség. Jól tudják, Németországban az alkotmánybíróság kell, hogy módosítsa a szabályozást, ahhoz, hogy végrehajtható legyen Németországban. Komplex terület ez tehát. Ezért remélem azt, hogy nem terheljük túl a jogalkalmazót, nem teremtünk még több nehézséget a joga, jogalkalmazónak, mint... Szerintem mindenről beszéltem. 50 ezer, 100 ezer? Nem értem. Hogyan lehet emelni a küszöbértékeket? Ha van gondoltuk ezzel kapcsolatban, gondoljuk végig a küszöbértékek emelésének lehetőségét is. Uh, azt akartam, nem azt akartam mondani, hogy ön nem lesz koherens, következetes. Nem azt mondom, hogy a parlamenti munka nem lesz koherens és következetes. Azt szeretném, hogy a, a három oldalú tárgyalásoknál a, a tagállamok nem mindig következetesek, és nem emlékeznek arra, hogy mit fogadtak el 2010-ben. A figyelmeztetés nem magunknak szólt, ez a mi feladatunk, mondja Ali McCarthy. Igen, és hát bízom benne. Én arra bátorítalak, hogy legyen következetes és koherens. Van egy kérdés. Nem tudom, hogy a bizottság válaszol rá, vagy Arlin te. Az elhalasztott bűnbádi eljárásról Amerikában erről beszéltél. Ha ezt az opciót nyitva akarjuk hagyni, akkor legyünk azért körültekintőek, hogy a bűncselek, bűnvádi eljárás és az adminisztratív eljárás közötti választás joga ne ássa alá. Mind a kettőre szükség van, és erről ezt akartam mondani. Mind a két eszköze kezőben kell legyen, és rugalmasan kell dönteni egy-egy esetben, melyiket alkalmazzuk. EU szinte nem tudunk dönteni minden egyes egyedi esetről, de fentes, hogy meglegyenek az eszközök, akár mind a két útra vonatkozóan. Elnök, köszönöm mindenkinek! Van egy menetrend tervezetünk, persze attól is függ, hogy jelentéstevő mikorra készül el. A tervek szerint március 26-án tárgyaljuk majd meg, a módosítók benyújtásának határideje április 24-e lesz, a tervek szerint pedig május 30-án tudjuk megtárgyalni, júliusban lenne a szakbizottsági szavazás, és így módon szeptemberre kerülne a plenáris elé az ügy. Reméljük márciusban, tehát napirendre tűzhetjük a vitát. Köszönöm. Következő napirendi pontunk a közmeghallgatás a pénzügyi tranzakciós adó tárgyában. Ám ezt 5 órára tűztük ki, senkit sem, sem tudtunk szólni, hogy jöjjön korábban, úgyhogy fél órás szünetet tartunk, mielőtt elkezdjük a meghallgatást. Ha csak valaki nem akar addig dalolgatni a szakbizottság ülésem, ha nem, akkor tartsunk egy fél órás szünetet. Buenas tardes, señores y señoras. Continuamos con el siguiente. És uraim, üdvözlöm Önöket. Kezdjük el, illetve folytassuk az ülés, mert a napirendi pontunk nem más, mint meghallgatás a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslat ügyében. Mint jól tudják, ez a mai meghallgatás egy a bizottság által tett javaslatot követ, amely a pénzügyi tranzakciós adó adóvezetésre vonatkozó javaslat, a mai vita célja így aztán az, hogy meghatározzuk az alapokat egy ilyen adó nem bevezetésére vonatkozóan, illetve megállapítsuk azt, milyen eszközöket lehetne bevezetni a tranzakciós adó végrehajtása érdekében, és hogyan lehet meghatározni azokat a személyeket vagy testületeket, amelyekre vonatkozóan bevezethető lehet ez az adó nem ezen célokon túl, a mai meghallgatás ezen céljain túl meg kell vitassuk azt is, milyen mértéke volna ennek a jövőbeli adónak, és mikor kerülne bevezetésre. Elemeznünk kell aztán azt is, milyen gazdasági hatásai, és ezen belül pénzügyi hatásai volnának egy adó, ilyen adó nem bevezetésének a gazdaságra nézvést. Mint jól tudják, négy előadónk van, mindegyikük 7 percet kap első körben. Ezt követően pedig megnyitjuk majd a vitát. És aztán persze visszaadjuk a Podimata asszonynak, a jelentőstevőnek a szót, illetve megadjuk neki, hogy lezárja. Első vendégünknek adom meg most a szót. Az Intelligence Capital Limited elnökeként Reburn úr kapja meg a szót. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Észrevételeim hátterében életemnek az a ténye rejlik, hogy a JP Morgan, a UBS és más nemzetközi bankokban tevékenykedtem pályán első felében. Ami pedig a pénzügyi tranzakcióra kivetett adókat, illetve az erről szóló vitát illeti, és hogyha meghallgatjuk, hogy milyen ellenérveket hoznak fel, úgy érzem, hogy a saját szakmai hátterem alapján kijelenthetem, hogy ezek az érvek nem helytállóak. A kasszandrák azt súgják, hogy az európai transzak, pénzügyi tranzakciós adó pénzügyi Armageddont világvégét fog kiváltani. Azt mondják, hogy tönkre fogja tenni a likviditást a pénzpiacokon, és a fogyasztókat fogja sújtani, nem a bankokat, és fragilis borulékony gazdaságunkat borítja teljesen fel. Pedig ez az adó sokkal fenntarthatóbb, mint gondolhatnánk, és végrehajthatóbb, és mint minden adót, ezt is jól vagy rosszul lehet kivetni és alkalmazni. Ha jól alkalmazzák, sok előnyel jár ez. Az adó ellenzői persze azt gondolhatják, hogy akik támogatják ezt az adóformát, azok bolondok, hiteltelenek, nem szabad rájuk hallgatni. Talán éppen ezért érdemes emli, megemlítenünk, hogy jó pedig réje van ennek az adónak. John Maynard Keynes volt az angol száz világban az, aki az General Theory művében vetette ezt fel, majd pedig um, James Tobin Nobel, gazdasági Nobel-díj, és 1971-ben vetette ezt fel a Bretton Woods-i rendszer összeomlása után, és utána pedig Lord Edér Turner vetette ezt fel, felháborítva a brit bankárokat, vetette fel ezt az, ezt az adót. Ugyanakkor sokan pedig a szociális önérzetre és öntudatra hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy a pénzügyi tranzakcióra kivetett adó elméletben alkalmaz, elméletben szép elképzelés, de nem végrehajtható. Hiszen azt mondják, hogy a hagyományos tőzsdei ügyletekből most már a cyberspace-ben, a cibertérben kötik az ügyleteket, nem papír megrendelőket írnak, hanem egy egér klikkel a legalacsonyabb adózású területre jutnak az ügyfelek és az ügyletek. Szép gondolat, ez azért ismerem ezt a gondolatot, mert én magam is ezzel érveltem életem első felében. De furcsa, perverz módon ellentmond az Egyesült Királyság folyamatos válaszának az a tény, annak a válasznak, hogy csak akkor támogatják ezt az adót, hogyha ez nem unilaterális, tehát ennek ellentmond az a tény, hogy a világ egyik legrégebbi, legnagyobb múltú pénzügyi tranzakcióra kivetett adója unilaterálisan került bevetésre az egyik legnagyobb pénzügyi eh, központban a világon, az Egyesült Királyságban. 1986 óta az Egyesült Királyság kormánya egyedül, anélkül, hogy másokra várt volna, egy illetéket vetett ki, a Stamp Duty Reserve Taxet, 0,5% ez minden tőkemozgásra az Egyesült Királyságban. És persze a derivatékákra, illetve derivatívákra, a származékos üzletekre, vagy pedig a kötvényekre ezt nem használ, nem vetették ki, de ennek ellenére ez az adó mind a mai napig is 5 milliárd dollár bevételt biztosít a brit költségvetésnek. Nos, ez az adó azért működik, és azért nem működött például a Svédországban 84-ben bevezetett 0,5%-os adó, nos ez, az a, ez azért működik, mert ez a tulajdon átadásra kivetett illetéként működik. Tehát, hogyha a tulajdon átadás ra nem vetünk illetéket, és nem fizetnek adót, akkor ebben az esetben az adó nem végrehajtható. Tehát nem áll fenn a, a jogalapja az adőnek. Ugyanakkor a nagy befektetők a jogi bizonytalanságot kerülik a világban. Az Egyesült Királyság Stamp Duty Reserve taxének 40 et tehát még egyszer mondom, 40%-ot külföldi állampolgárok vagy cégek fizetik, tehát nem arról van szó, hogy menekülnének az adófizetők az Egyesült Királyság pénzfizetéből, pénzközpontjaiból, hanem egyre inkább jönnek ide, és a külföldiek is megfizetek ezt az adót. Nem csak London egy nagy pénzügyi központ, hanem sok más dinamikus központban, Mumbaiban, Hongkongban, Szőulban, Johannesburgban, Tajpejben is kivetik az ilyesfajta adót, ezek a központok összesen 23 milliárd dollárnyi adót vetnek ki. Ez nem elmélet, ez nem ígéret, hanem minden évben 23 milliárd dollár gyűjtenek be az ilyen tranzakciós adókból. És például a Section 16 fee, amelyet az SEC vet ki is hasonlóképpen működik. Minden adó természetesen arra ösztökéli az adófizetőket, hogy elkerüljék azt, de hogyha megfelelően tervezzük meg az FTT-t, akkor ez visszafogott kell, hogy legyen méretében, és lehetőség szerint minden, minél több kicserélhető instrumentumra kivethető kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak ennek fényében kellene a javaslatát újra áttekintenie, azért, hogy az instrumentumok, a pénz különböző instrumentumok fajtájára ki lehessen vetni. Most miután a végrehajtási érve eltűnt, a bankárok elkezdték a likviditási érvet alkalmazni. A tranzakciós adók fő áldozatai azok lesznek, akik a HFT-kben a magas frekvenciájú ügyletekben vesznek részt, és nem a nyugdíjalapok vagy az egészségbiztosítók, akik sokkal óvatosabbak. Két évig tart egy részvényt átlagban tulajdonában egy nyugdíjalap, tehát ez azt jelenti, hogy két évben egyszer veti ki, fizeti meg ezt az adót. Ez jó hír. Ne felejtsük el, hogy a egyszerű ö, nyugdíjasok és megtakarítók nem fogják ezt az adót fizetni, hiszen a, a részvényeket két évig tartja a nyugdíjalap, ám a hedge fund menedzserek és a HFT kereskedők természetesen megfizetik ezt az, ezt az adót, tehát ez az adó progresszív lesz, mégpedig nagyon progresszív lesz. A HFT kereskedők azt mondják, hogy ők biztosítják a piacok számára a kritikus likviditást, de ez félrevezető ez a tény, és ez az érv, hiszen vannak olyan piacok, amelyek már HFT előtt is likvidek voltak, de ugyanakkor akkor, amikor a piacok likvidek, akkor a HFT-k valóban biztosítják a likviditást, de csupán akkor, hogyha már létezik a likviditás, a krízis idejében a HFT kereskedők elszívják a likviditást pont akkor, amikor a legnagyobb szükség volna erre. Gondoljunk csak a flash keresre 2010. május 6-án a New Yorki tőzsdén hogyha ezek a, az adók a HFT-t, a magas frekvenciájú kereskedelmet csökkentik, ezzel megerősítik a rendszer ellenálló képességet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Perszó úr, és most pedig megadom a szót Szuni Kapur úrnak. 7 percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Avanás után felszólalni mindig nagyon nehéz, hiszen um, ő mindig nagyon bölcs dolgokat mond, azért megpróbálom. Gondolkozunk azon, hogy mi is ennek a vitának a célja, az FTT-ről való vita célja. Nos, sok szempontot megjelenítettünk. Az egyik cél az, hogy a pénzügyi ágazattól bevételt szedjen a fiskus, járuljon hozzá a költségekhez a társadalomban, másodszorban főleg az Európai Unióban a hozamok csökkentek, takarékossági intézkedéseket hoztak. Felmerül az a kérdés, hogyan járulhatnak hozzá a pénz, a pénzágazat szereplői az éghajlatváltozás elleni harchoz, valamint a pénzügyi krízisek esélyének csökkentése is egy további cél. Nos, én úgy gondolom, hogy ezen célok, voltak éppen mind egy irányba mutathatnak egy megfelelően kialakított adóval. El szeretném mondani, hogy hogyan is nézne ki, hogyan kellene, hogy kinézzen ez a pénzügyi tranzakciós adó, és mennyiben különbözne ez az Európai Bizottság javaslatától. Az Európai Bizottság javaslata hatáját tekintve jó, hiszen széles körű hatályban vetné ki ezt az adót a különböző pénzügyi instrumentumokra a letelepedés elvének, vagy a rezidencia elvének principiuma, a bejegyzés elvének principiuma szintén működhet megfelelő hatékonysággal, legalábbis az Európai Unió szintjén. De minél ö, kevés, kisebb ö, térre alkalmazok ezt az adat, annál kevésbé fog ez működni, tehát nemzeti szinten a residence principel nem fog működni. Ne felejtsük el, hogy sok tagállamban a politikai szándék se jelent meg, nem támogatják ezen az, ezt az adót. Meg lehetne, hogy a 27 országból egy a tanácsban nem elszavaz. Éppen ezért vezető volna alternatívákat keresni, és mindez, amit Avanas mondott, nagyon is elgondolkodtató, a stamp duty, vagy az illeték típusú adók formájában a gondolat az, hogy a tranzakciókra kerül kivetésre ez az illetékadó. Gondoljuk csak a, mondjuk az ingatlan piacot, hogyha valakitől megvásárolunk egy egy lopott autót, még hogyha jó uh, hiszemben is vásároltuk meg az autót, a rendőrség le fogja ezt foglalni. Ugyanez az elv érvényesül majd a pénzügyi tranzakció területén. Mit is jelent ez? Azt, hogy számomra mondjuk az ösztönző azért, hogy elkerüljem az adót, és azért, hogy megvásároljam ugyanezt a részvényt egy Kalmán-szigeteken bejegyzett hedgefondtól, ahol megtakaríthatom ezt a tranzakciós adót, összevetve azzal az eséllyel, hogy egy jól ismert intézménytől vegyem meg, tehát az én hajlandóságom nagyon-nagyon kicsi lesz, hiszen sokkal nagyobb operacionális kockázatot vállalok azáltal, hogy egy nem ismert cégtől veszem ezt a részvényt. Ez a módszer az illeték filozófiájának alkalmazása mindenképpen hatá, célra vezető. Hogyha a bizottság és a parlament a residence principle, a bejegyzés elvét akarja alkalmazni, a, a stamp duty elvet, tehát az illeték elvével érdemes ezt kiegészíteni. Ami pedig a kivételeket, a közvetítőkre vonatkozó kivételek kérdését illeti, a bizottság nem teszi meg ezeket a kivételeket, és gyakran én magam is úgy érvelek, hogy a UK, az Egyesült Királyság stamp duty -a egy jól működő adó. Ez így van bár, de hiszen jól van kitalálva, de másrészt mégsem működik jól, hiszen végső soron a végfelhasználókat terheli ez, és a közvetítőket nem. A közvetítőkre nem vonatkozik ez az adó. Sokkal inkább egy alacsonyabb szintű adót kellene kivetni, és ezt ki kellene vetni a közvetítőkre is, hiszen a magas frekvenciájú kereskedők az Egyesült Királyság piacán például nem fizetik meg jelenleg a jelenlegi rendszerben ezt a stamp duty-t, az illetékszerű adót, miközben a nyugdíjalapok mondjuk igen, ez pedig nem célunk. Ezen felül nagyon fontos, és ez a talán a bizottság javaslatának legfontosabb eleme, Fontos tehát, hogy a jelenlegi megközelítés nem elég éles, nem elég határozott, és nem veszi figyelembe, hogy a különböző pénzpiacok más-más filozófia szerint működnek, és a gazdasági valóság, és a különböző tranzakciók gazdasági lényege különbözik egymástól, és más-más piacok más-más kulcsokkal dolgoznak. Tehát nem elég differenciált a bizottság javaslata. Nagyon fontos az is, hogy a jelenlegi megközelítés a jövedelem generáció, generálásra koncentrál, mi sokkal inkább egy intelligensebb megközelítést támogatunk az FTT területén, melynek lényege abban állna, hogy szabályozói megközelítést alkalmazunk, és segítjük a pénzpiacok működését azért, hogy csökkentsük ezzel párhuzamosan a rendszerszerű vesz kockázatok fennállását, és így egy olyan adórendszert vezetnénk be, amely egyben a az adórendszer a rendszer biztosítását szolgálna az OTC-kre és a nem OTC-kre is ki kellene vetni tehát ezt az adót, azért mert az OTC-k ugye sokkal nagyobb szisztemikus veszéllyel járnak. Vannak az egyszerűbb és a komplexebb termékek, és természetesen komplexebb tranzakcióra magasabb adókulcsot vetnének ki. A kötvénypiac és a részvénypiac között is különbséget kell tenni, hiszen ne felejtsük el, hogy azáltal, hogy a, kö, a részvénynek infinit, korlátlan az élete, sokkal volatilisebb ez. A kötvénypiacon is különbséget kell tenni azon kötvények között, amelyeknek hosszú, illetve rövid a futamidejük, hiszen eh, az a nagy a különbség a kettő között. A derivatív vágban pedig eh, nincs értelme annak, hogy az értékre vessük ezt ki, hiszen a swapok jelenségével is figyelem eh, számolni kell. Biztos figyelembe kell venni azt, hogy a derivatíva ára mennyiben változik, hogyha az egy unit változik. És az opciók területén is ezt a filozófiát lehetne alkalmazni. Egyéb iránt pedig eh, Mm, írásban is leírom a javaslatomat, és eljuttattam az önök tisztelt szakbizottságának. Két észrevétellel szeretném befejezni ezt mondandómat, és ez az adó kritikáját illeti. A növekedés, mondják a kritikusok, súlyos veszélybe kerül, de úgy hiszem, hogy a megfelelő kérdés nem az, hogy egy 50 milliós tranzakcióra kivetett adó veszélyezteti a növekedést, vagy sem, mert veszélyezteti, hanem az a kérdés, hogy mi a legnövekedé, legkevésbé veszélyes a növekedésre, melyik adóforma a legkevésbé veszélyes a növekedésre, és úgy gondolom, hogy a válasz egyértelműen az kell, hogy legyen, hogy ne az áfát, vagy ne a személyi jövedelemadót, vagy a forgalmi adót növeljük, hanem kizárólag a pénzügyi eh, tranzakcióra kivetett adótokat. Ezen felül az Európai Unión belül ne felejtsük el, hogy eh, a tőzsdék már nem egyedül eh, befolyásolják a, tőkek, a cégek tőkésítését. A nagy cégek már nem a tőkékről, a tőzsdékről gyűjtik be a tőkét, és az Európai Unión belül ugyanakkor a cég hitelek állománya sokkal magasabb. Azaz a valós tőkepiacra való kihatás ennek az adónak meglehetősen alacsony lesz, és még a magas frekvenciájú kereskedésről egy észrevételt engedjenek meg. Bármint is álljon a likviditás, ugye azt szokták mondani, hogy a HFT-k biztosítják a likviditást, de ez az érv az egyik legveszélyesebb érv, amit mi ismerünk. Alvánás erről beszélt, hiszen az igazi likviditás abból jön létre, hogy a piaci szereplők divers módon, sokszínűen lépnek fel. Ám hogyha a piaci szereplők 60-70%-a egyformán lép fel, akkor ezek veszélyeztetik a diverzitást, a sokszínűséget, és meg lehet, hogy minden tranzakció olcsóbb, de egész egyszerűen veszélyesebb is. Köszönöm. Köszönöm szépen Kapur úr. Griffith Jones asszonynak adom meg a szót, aki a Kolumbia Egyetem programvezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy az Európai Parlamenti képviselőknek szólhatok egy ennyire fontos témáról a pénzügyi tranzakciós adóról, amelynek azt hiszem eljött az ideje. Több évtizede vitatja már a világ ezt, ahogy Abinás Perszold is említette, hogy ez eredetileg még Keynes gondolata volt, de ma is ugyanolyan releváns, mint a múltban, és több fontos előnye is van, különösképpen a mostani európai helyzetben. Az első előnye az, hogy igen jelentős adóbevételt generálna egy olyan időszakban, amikor nagyon sok európai országnak nagy az adóssága és nagy a költségvetési hiánya. A pénzügyi tranzakciós adót részben vagy teljesen föl lehetne használni, különösen egyes országok esetében, a fiskális konszolidációra. És ez nagyon kívánatos, ahogy az Európai Bizottság és mások is felhívták erre a figyelmet. Csökkenteni mindez a kormányok számára a kölcsön költségét, a hitelköltségeket és az államadóság válság keménységén egy picit enyhítene. A költségvetési hiány csökkentésével még a magánbefektetést is ösztönözhetné ez. Van egy másik fontos használati lehetőség, és itt is ez megint nagyon aktuális a jelenlegi európai helyzetben, hiszen a gazdasági növekedés alacsony, a beruházás alacsony, a munkanélküliségi ráta pedig magas. Globális kontextusban azt mondhatjuk, hogy az éghajlatváltozással és ennek következményeivel szembe kell nézni. Tehát ebből az adóból befolyó bevételeket az EU vagy a kormányok arra fordíthatnák, hogy beruházzanak a zöld infrastruktúrába, vagy megújuló energiákba, vagy katalizátornak felhasználhatnák ezeket az összegeket, hogy a kis és középvállalkozások innovációját és az ezekbe befektetőket támogassák a rövid távú pozitív hatás is fontos, de a hosszú távú agregált keresleti hatás is fontos. Hogyha az erőforrásokat mondjuk közvetett módon használnák fel, azáltal, hogy mondjuk az EU Európai Beruházási Bank tőkéjét növelnék, akkor ennek aztán nagyobb lenne a hatása, hiszen a magánszektorban több hitelt tudna kihelyezni ez a bank, és ezáltal még jobban erősíteni a növekedést. Tehát azzal, hogy a közféra hitelezése megnő, talán jobban erősödne a növekedés, különösképpen most, amikor tudjuk, hogy a magánszféra bizalma megrendült, és az agregát kereslet is csökkent, és amúgy is kevés az elérhető hitel. Az FTT-t még másképpen is fel lehetne használni, más adókat lehetne csökkenteni, vagy másképpen kivetni igen komoly bizonyítékaink vannak, az Európai Bizottság jelentése is egyébként arra vonatkozóan, hogy az FTT sokkal inkább progresszív adónem, mint más adónemek. Ez azt jelenteni, hogy a háztartások jövedelmük nagyobb részét tudnák felhasználni. Ugye általában a szegényebb háztartások jövedelmük nagyobb részét használják fel, mint gazdagabb háztartások. Tehát egy iskolai tanár jövedelmének nagyobb részét fogja elkölteni, mint egy kockázati alapvezetője. Tehát például, hogyha egy ország csökkenteni tudja a személyi jövedelem adó kulcsát az FTT kivetésének köszönhetően, akkor elérheti, hogy nő a kereslet. Ez azt jelenti, hogy ez az adó a, leg, a gazdaságnak is hasznos, illetve az állampolgárok is az előnyeit élvezhetik. Kevesen fizetnének sokat, a HFT kereskedők azonban megfizették ennek az árát. Van egy kulcsfontosságú probléma, hogy ezek a szereplők igen nagy befolyással rendelkeznek, akkor is, hogyha a társadalomnak csak kis rétegét adják. Nagyon nagy a befolyásuk. Volt egy újabb érv, amelyet felvetettek az adó ellenében. Azt mondták, hogy hát ez rosszul hat a növekedésre. Hallottuk már azt, hogy a likviditást alássa, hogy nem megoldható, és így tovább. A nem ö, kivethető és a likviditással kapcsolatos gondokat már félre tudtuk tenni, meg tudtuk cáfolni, és most a növekedésre való hatást is meg tudtuk cáfolni. Valószínűleg az pénzügyi tranzakciós adó kivetése nem hogy gátolja a növekedést, hanem még inkább erősíti. A bizottsági modell első változata azzal számolt, hogy hosszú távon kb. fél százalékkal csökken a GDP. Azonban a bizottság frissítette a modelljét, és figyelembe vett más tényezőket is. Olyanokat, amelyeket Sonic Apór említett az európai vállalatok beruházásaik csak 15%-át finanszírozzák olyan mechanizmusokkal, amelyekre kihatna ez az adó. Ugyanis a legtöbb befektetést általában a megtakarításokból vagy bankhitelekből finanszírozzák, és ezekre ugye nem vonatkozik a pénzügyi tranzakciós adó. Tehát ez azt jelenti, hogy a társaságok finanszírozásának csak a 15%-ára vonatkozik ez, amelyek kötvénypiacról jönnek, vagy adósságot megtestesítő értékpapírokból. Tehát a, hatókör sok, a hatás sokkal kisebb, és az Európai Bizottság kiigazította a modelljét, méghozzá mínusz 0,2%-ra, tehát nem fél százalékkal esne a GDP hosszú távon. De vannak még olyan tényezők, amelyek szerepelnek az eredeti tanul, tanulmányban. Például az, hogy a HFT kereskedés megszüntetése nem befolyásolná egyáltalán negatívan a növekedést. Sőt, inkább az ellenkezője lenne igaz, pozitív hatása lenne azért, mert a hrt kereskedésnek általában destabilizáló hatása van. Tehát ha figyelembe vesszük a bizottság frissített adatait, akkor azt, azt látjuk, hogy mínusz 0,2% lenne a GDP növekedés hosszú távon, viszont még mindig nem veszik figyelembe ezek a számítások azt a tényezőt, hogy a rendszer szintű kockázatot a gazdaságban csökkenteni ez a pénzügyi tranzakciós adó tehát a jövőbeni esetleges váltságok költségei megszűnnének. Természetesen egy ilyen pénzügyi tranzakciós adó önmagában erre nem elég, prudens makrogazdaságpolitikák kellenek, hatékony felügyelet és így tovább a válság megelőzésére. De azért, mert a HFT kereskedés csökkenne ennek az adónemnek a hatására, már ez is segítene elkerülni a későbbi válságokat. Tudjuk tanulmányokból, hogy a Rogov tanulmányából, hogy a Reinhardt és Rogov tanulmányából, hogy a válság nagyon sokba kerül a gazdaságoknak, válságok után a GDP legalább 7%-kal esik, és mi nagyon konzervatív becsléseket használtunk, amikor azt feltételeztük, hogy mondjuk csak 5%-kal csökkentene egy ilyen adó, csökkentené ennek a későbbi, későbbi válságnak a, az előfordulását hogyha ezt a bizottság besült adataival összehasonlítjuk, akkor végül az jön ki, hogy 0,35%-os GDP emelkedésre számíthatunk. A növekedésre tehát pozitív hatása van ennek a, az új adónemnek. Mondjuk azt, hogy egy negyed százalékkal nőne a GDP. Persze ezek még egyelőre durva beslések, de ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogyha egy ilyen adó csökkenti mondjuk a pénzügyi szektor bevételeit egy picivel, ugye mivel adót kell fizetniük, tehát ezáltal a kirívóan magas jövedelmek csökkennek a pénzügyi szektorban, akkor lehet, hogy a legintelligensebb, legokosabb fiatalok nem feltétlenül a pénzügyi szektorba fognak, fognak majd elhelyezkedni, hanem valódi ágazatokba, kereskedelem, ipar, kutatás, innováció, és így tovább. És ez aztán minden másnál jobban fog javítani a növekedésen Európában és a versenyképességen. 30 másodperce van még, mondja az elnök úr. Az utolsó felvetésemet szeretném csak elmondani, elnök úr, pont jó, ezt köszönöm. Tehát ez az új adó nem, nem csupán a növekedéshez járulna hozzá általánosságban, hanem a jobb és kiegyensúlyozottabb növekedéshez. Nagyon fontos ez, amikor a növekedés valakinek jövedelmet jelent, másnak pedig nem, nem egyelően oszlik el, és fenntartható is lenne ez a növekedés. Mert ha ez részben a zöld beruházást finanszírozza, akkor az európai gazdaságot fenntarthatóbbá is teszi. Köszönöm. Köszönöm, Griffith Jones asszony. Most Bishop Rabinhöz fordulok, aki Corporate Treasurers European Associations elnöke. 7 perce van önnek is. Meghallgatva a három hozzászólást, arra jutottam, hogy talán összetépem a beszédemet. A Corporate Treasurers, az Vállalati Pénzügyesek Szövetsége hét Európai Unió tagállamot és Horvátországot egyesíti. Nem az a célunk, hogy egyes ágazatokért lobbizzunk, és nincs profit érdekeltségünk ebben a szövetségben. Az alapcélunk az, hogy a szakmai fejlődését segítsük azoknak, akik vállalati pénzügyesként dolgoznak, mi a reálgazdaság hangját képviseljük a pénzügyi rendszeren belül. Tagjaink általában gyártó vagy szolgáltató vállalatoknál dolgoznak pénzügyi vezetőként. A fő feladatuk az, hogy az üzleti kockázatokat csökkentsék, illetve a likviditást, a finanszírozást biztosítsák a termelő vagy szolgáltató vállalatok növekedéséhez érdekében. Tehát nem az a céljuk, hogy spekuláljanak. Sokkal inkább az, hogy, hogy hedgeljenek, hogy lefedjék a, a vállalat kockázatait az export és a finanszírozás lehetőségével. Voltak éppen a bankok ügyfelei ezek a pénzügyesek, tehát a banki kockázatok nem szolgálják érdekeinket. Egy stabil banki rendszer a, a mi érdekünk, melyek révén a, a reálgazdaság által termelt cikkek, illetve szolgáltatások előállíthatóak biztonságos módon. Fontos tehát, hogy elkerüljük a rendszerbeli kockázatokat, egyrészt, másrészt mélyebb és likvidebb piacok jöjjenek létre a termelés segítésére. Jól tudom, hogy az FDT adóra vonatkozó vita, és ezt többen hangsúlyozták előttem is, több nagyon kényes kérdést is érint, ezek közé tartozik az, hogy a pénzügyi központokra milyen hatása lenne ennek az adónak. Azt is látunk, hogy az FTT a pénzügyi válság költségeinek visszatérítéséhez hozzájárulnak, illetve a hozzátéket, értéket nem hozó tevékenységekre volna negatív hatása lesz. a globális elfogadásának, egy európai indítású FDT Euró globális elfogadásának esélye kicsi, ugyanakkor személyes benyomásom az, hogy nem igen lát, nem igen lesz ez ebből globális rendszer a közeljövőben. Ugyanakkor a pénzügyi rendszer felhasználói szempontjából, ahogy a mi szervezetünk képviseletei is megfogalmazta, a következő érdekekben határozhatom meg. Fontos, hogy erősítsük a pénzügyi szabályozást, másodszorban Reméljük, hogy az FDT körüli vita arra koncentrál, hogy vajon az adó költsége két valóban a pénzügyi ágazat viseli majd, vagy átterhelheti a reálgazdaságra, azokat a vállalatokra és személyekre és nyugdíjalapokra, amelyek a végén az árát kell megfizessék ennek. Harmadsorban garantálnunk kell, hogy a nem szándékot hatásai az FDT-nek nem az új pénzügyi szabályozási keret alásásában valósul meg, nem gyengíti azt. Ezen javaslatok fényében három területet szeretnék felvázolni a javaslatok kapcsolatban. Először is az akkumulatív szintjét az FDT-knek a pénzügyi rendszeren belül. A BIS adatai azt mutatják, hogy a végfelhasználók csak kisebb részét képviselik a derivatív tranzakcióknak, inkább 5% ez, mint 10% ez a részesedés és egyre csökkenő arányú ez a, az ügyfélkör. A rendszerben nagyon sok tranzakció anélkül, a végfelhasználó bekapcsolása nélkül zajlik le. Tehát az IDT hatás ezekre nagyon alacsony lehet, ám az adó akkumulációja nagyon magas lehet egy-egy bankon belül. A második vitapont az lehet, hogy vajon az akkumulatív terheket nem a végfelhasználók viselik-e majd. Az ECON tagjai az FDT vitája során egyetetettek abban, hogy az bankok ügyfelei bizony magasabb költségekkel kell szembenézzenek, hiszen az FDT át fogja hárítani a bank majd rájuk, és a, a jövedelmezőséget fent akarja tartani. A vállalati pénzügyesek is így látják. Még a legerősebb bankok sem tudnak, ügyfelek sem tudnak a bankokkal szemben fellépni, a nagyvállalatok sem. A harmadik kérdés, hogy a végfelhasználók hogyan reagálnak majd. A derivatívoknak fontos hegyelő hatása van, csökkentik a, a gazdasági tevékenységek kockázatát, fontos eszközök tehát a reálgazdaság számára is. A végfelhasználók a magas költségekre két módon reagálhatnak. Egyrészt csökkentik a derivatívek használatát hegyelés érdekében, illetve úgy szervezek meg tevékenységüket, hogy a hedgelést az FDT közvetlen vagy közvetett hatása nélkül tudják lefolytatni. Mind a kettőnek negatív hatása volt a stabilitásra és meg az növekedésre az Európai Unióban. Mind a két végfelhasználói reakciónak. A csökkentett hedgelés azt jelenti, hogy több kockázat terheli majd a reálgazdaságot, a magas kockázat meg a befektetési döntésekre van negatív hatással, és kevésbé ösztönzi végső soron növekedés és munkahelyteremtést. Az, hogyha derivatív tranzakciókat teljesen az FDT kívüli körre ö, teszik át, akkor az csökkenti az európai pénzügyi szabályozás erejét, és alássa a gazdasági terveket. Egy javaslatot szeretnék a vitába bedobni, amely tükrözi azt a rutin meggyőződésünket, hogy a reálgazdaságot meg kell védjük a pénzügyi szabályozás nem szándékolt negatív hatásaitól. A végfelhasználók, azaz a vállalatok, egyének és a magán és a, a nyugdíj alapok nem szabad, hogy megviseljék, nem ők viseljék az FDT adó negatív hatásait. Az ekont arra bátorítjuk tehát, hogy a végfelhasználók kapjanak kivételt az FDT alól. A tényleges tranzakciók, illetve az, a banki műveletek kumulatív hatásai alól is felmentsük őket. Belátjuk persze, hogy ez rendkívül nehéz gyakorlati végrehajtani ezt az elvet, ám az elv felvetése már legalább arra, a figyelmet arra koncentrálja, hogy hova fog igazából az FDT adó tényleges teherviselése csúszni, azaz a végfelhasználók terheit végső soron csökkentenünk kell. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy betartották az időt is. Podimálta asszony fogja majd a záró megjegyzéseket megfogalmazni és Ferber úr hozzá fog szólni az árnyék előadók részéről. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Elnök úr, Ha az ember hallgatja a szakértőket, akkor az a benyomása lehet, hogy a pénzügyi tranzakciós adó gyakorlatilag, hát nem tudom, hogy hogyan lehet lefordítani, az aranytojás tojó tyúk esete áll fenn, a világ összes gondját, baját megoldottnak gondolhatjuk. Amikor ezt hallom, akkor kétségek merülnek fel bennem. Hiszen egy pár dologra azért oda kell figyelnünk, hogy bizonyos dolgok, amelyek bekövetkeznek, ne következenek be nálunk, de mégis hozzánk begyűrűznek a problémák. Mit is akarok ezzel mondani? A 2008-as év során megtapasztaltuk azt, hogy olyan kérdések, amelyeket nagyon messze tettek fel a mi európai gazdasági rendszerünktől, mégis hatalmas hatással voltak az Európai Unió gazdaságára. És azóta különböző helyeken próbálunk eh, egy nem homogén valuta térségben, gazdasági térségben, szociális térségben olyan közös nevezőt találni, hogy mégiscsak a tőle várható kisugázást biztosítani tudjuk egy közös adó formájában. Hát ennyire nem ez persze egyszerű. Ha ilyen egyszerű lenne, már régen bevezettük volna ezt az egységes adót, vagy harmonizált adót. Csak azt eh, szeretném kiemelni, amely minden hozzászólás vezérfonala volt, mit is teszünk, az egyes téma, kit is kapunk el, kit érünk tetten. Ezt a banki felügyeletnél szintén problémaként láttuk, a hagyományos banki ügyleteket jobban, könnyebben lehet ellenőrizni, hiszen mindenki élt hozzá. De azt hiszem, hogy erősebb szabályzásra van szükség. Egyszerűbb adózni azt, amit nem akarunk adózni. Például a nyugdíjellátást, a, az előtakarékosságot. Nagyon egyszerű ezeket megadózni. Könnyen tetten lehet írni. És hát azt hiszem, hogy megéri azt az izzadságot, vagy azt az erőfeszítést, amely szükséges ehhez mi adókról beszélünk. És ugye az adó, a német szó az egyrészt irányítás is jelent, irányítani, adókkal lehet kormányozni, irányítani folyamatokat. Nos, hát itt is vannak azért kétségeim, hogy lehet-e minden olyan túlkapást szabályozni az adó szabályozás segítségével. Pénzügyi tranzakciós adóval. Lehet-e úgy szabályozni, hogy ne legyen neki ilyen túlkapások? Hát inkább attól félek, hogy kiskapukat nyitunk, olyan dolgok fognak bekövetkezni, hogy ahol nem tudunk valamit szabályozni, azok mégis hatással lesznek ránk. A harmadik probléma, amit megemlítenék, és hálás volnék, hogyha a válaszadások során kapnénk információt, az a benyomásom, azt csináljuk, amit a politikusok csinálnak, ha van probléma, Európában legalábbis kétszer csinálunk ilyet, Európai szinten és nemzeti szinten igyekszünk megoldást találni, több játékszabály dolgozunk ki, szabályozói, felügyeleti szempontból, aztán még adó jogi szempontból is szükség van ilyen szabályozásokra. Hát figyelnünk kell, hogy a ne szabályozzunk annyira, hogy néhány fontos dolog ne tudjon bekövetkezni, ne szabályozunk túl. Konkrét kérésem az lenne, hogyan lehet ezt a hatást elkerülni, amikor átfedésre kerül sor a nemzeti és európai szabályozások adózási kérdések esetében, ugye hát az adózás alapvetően nemzetállami hatáskövet tartozik, hogyan lehet elkerülni, hogy olyan dolgok következenek, be, amit nem akarunk? Lábjegyzetként hozzáfűzném, óvatosnak kell lennünk, az adóbevételek, amelyekkel még nem rendelkezünk, ezeket ne adjuk már ki, ne osszuk szét ezt a pénzt. Mi mindent hallottam, hogy a pénzügyi tranzakciós adót, az FTT-t mire tudjuk majd felhasználni. Hát kérem szépen, hogy mi mindenre és milyen hobbikra és mire lehet felhasználni. Hát kérem szépen, a meg nem lévő pénzt előre ne költsük el. Én nem mondom őszintén is nyíltan, a kockázatok még egy mondatot hadd mondjak, mondja Feber úr, a tagállamoknak kell a terhe, terhe nagy részét viselni, tehát egy ilyen adónak, egy ilyen adó esetében a tagállamoknak kell a fő kedvezményezetteknek lenni. Azt hiszem, én azt szeretném, vagy sikerre akarjuk vinni ezt, akkor a tanácsi döntéshozatalra kell hatásra korolnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Felber úr, most pedig a hozzá Lambes, Mann, Gigold úr, Klóte úr, Madelings, Hübner asszony. Van-e még valaki, aki fel szeretne iratkozni? Először az ányék előadók. Ez a hozzászólók listája. Mindenki, aki hozzá szeretett volna szólni, a akkor a következő árnyék előadó Klinzul következik az Alde nevében. Kérem szépen, tartsák be a felszólalási időt. Nem sok időnk van, rövidre tessék fogni. Kettő perc, többet nem kap. A Lehman Brothers összeomlása után a G20-ak keretén belül úgy döntöttünk, hogy minden jogrendre egységes szabályokat akarunk elfogadni. Néhány év eltelt, és jól tudjuk, hogy a céltól még nagyon messze vagyunk. Hatalmas különbségek mutatkoznak az USA és az Európai Unió szabályozása között sok területen, és ha G20-akra kiterjesztem a vizsgálatot, még más országok és térségek között is nagy különbségek vannak. Ezért legalábbis az Európai Unióban egységes eljárást kellene. És éppen az adók területén láthatjuk, hogy itt nagy különbségek mutatkoznak. A legutóbbi időben hoztunk döntéseket, vannak bankadók, amelyek bizonyos országokban kivetésre kerültek, más országokban nem. Mit akarok mondani? Nem vagyok a priori az FTT ellen, a pénzügyi tranzakciós adó ellen, de óva intek attól, hogy úgy vezessük be az FTT-t, amíg nem, biztosítan, nem tudjuk biztosítani, hogy legalább az Európai Unió térségében egységesen alkalmazzuk. Hogyha Sárkózi egyedül vezeti ezt be, és még két-három másik ország, akkor tovább torzítják a piacot, ahelyett, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén elmélyítenénk az egységes belső piacot. Kérem tehát, hogy ezt a szempontot ne hagyjuk figyelmen kívül. Az utolsó felszólaló abbéli agáját is hangoztattam, hogy ez az adó, hogyha Európa bevezetné, globális bevezetésre kerülne vagy sem. Nos, úgy gondolom, hogy ha az EU 27 tagja egyetértene az adóban, akkor legalábbis érdemes volna megkísérelni, hogy más országokat is meggyőzzünk az adó fontosságáról. Kérdésem az utolsó szakértőhöz. Hogy látja? Ha Európa egységesen vezeti be ezt az adót, akkor ez pozitív jelzés lesz a világ többi országos térsége számára is, vagy sem. Köszönöm. Köszönöm, Klinc úr. Most pedig Kamal úr kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm. Érdekes volt hallgatni önöket, az összes hozzászólás érdekes volt, hogy a Tobin adó ötletét éppen a piacokra javasolták eredetleg, amit most viszont pont kizárnak. Ak- akkori kutatások azt mondták, hogy James uh, Tobin ugyan zseni volt, de a, a Tobin adó ötlete ostobaságból. Ha elolvassuk a Renhet Rogov könyvét ezzel kapcsolatban, rámutat arra, hogy a szabálysértőkről ugyan sok, sok szó esett, ám senki sem lát előre a bankválságot. Korábban sem. Majd nem mutatjuk azt, hogy most majd más lesz, és majd jövőben ezért előre látjuk majd ezeket a válságokat. Tény, hogy rengeteg ugyanolyan javaslat, de három évvel a válság mély pontja után ha a bankok megint becsődülnek, megint az adófizetőkkel szeretnék megfizettetni ezt. Ott a rengeteg szabályozás, a hedge fundokra vonatkozóan, a magán tőkerre vonatkozóan, de az alapproblémát nem oldottuk meg. Azt nevezetesen, hogy a bankárok ne nyúkáljanak a, az adófizetők zsebében, amikor baj van. Tehát voltak éppen arról van szó, a kérdés, hogy vajon a, vajon a bankokra és a bankárokra van-e hatással ez az adó. Egyesek azt mondják, hogy nem pusztán át a, a, a befektetőkre, a jövőben nyugdíjasokra és a ö, megtakar, pénzt megtakarítók vállalára teszik át a terheket. Nem világos, hova megy a pénz. Vajon oda megy majd a pénz, hogy a, a hogy lehet megakadályozni a morális kockázatot? Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a bankok felelőtlenek legyenek, hiszen számíthatnak arra, hogy ők úgyis kiváltják majd őket, ha baj van. Ő nem lehet pénzt tönteni olyan országokba, amelyek nem tudják megoldani a, a hitelválságokat, és az Európai Uniónak is méretnénk pénzt, hogy ha éveken át nem tudja megoldani ezt a problémát. Nagyon sok fejlődő országban, tudom, a zöldek is ezt mondják, szimpatizálnak ezekkel a gondolatokkal. Ám hogyan lehet megadályozni azt, hogy ezek a pénzek ne a rossz kormányoknak, rosszul működő kormányoknak menjenek, és végül svájci bankszámlákon landoljanak? Ha tanulni akarunk a legutóbbi pénzügyi válságtól, akkor nem kellene sokkal mérehatóbb változásokat előrenyozni az IFRF standardeket olyan újra kell értelmeznünk a méltányosság és a valóságos adatok elvei alapján. Nem azt kéne -e garantálnunk, hogy határozottan kizárjuk azt, hogy a bukott bankokat adófizetők pénzéből vásárolják ki. Utolsó gondolatom, ezt meg kell akadályozzuk, kifejezetten rámutatva arra, hogy a bank igazgatók legyenek anyagi felelősséggel róhatók, a prémiumok abból fizessék vissza azokat a pénzeket, amelyek a banki válságból adódnak. Nombre de los verdes, el señor Cafán. Cafán úr, a zöldek nevében. Nem fogjuk újra megnyitni a vitát az FTT ellen. Felber és Klinz kollégákkal szeretnék reagálni, ők támogatják ezt az adót. Persze, hogyha mindenki betartja ezt a szabályt, Markus Felber, támogatta azt, hogy Németország nevezesse be a CDS-t. Egyetem volt Németország. Hát ugye hatal leszünk erről a szinten, akiket bevezetjük. Klinz pártja egy olyan kormányban vesz részt, amely a Svájccal aláírt egy megállapodást, mégis támogatják ezt. Tehát nagyon sok mindent csinál minden tagállam, nem mind a 27-en csinálják önök közül, mindenki támogatja milyen furcsa az FTT-t pedig, azt mondják, hogy csak 27-en lehet. Más dolgokat meg lehet. Ketten, hárman, hatan. Nem nagyon valószínű, ha csak nem Kamel úr azt mondja, hogy ez nem így van, hogy a brit kormány rövid távon el fogja fogadni az FTT-t. A valódi kérdés az, mégis be lehet-e vezetni az eurozónán belül például? Ez az a kérdés, amit szeretnék az előadókhoz intézni. Ez mit változtat az önök elemzésben? Hogyan lehet ezt kidolgozni, az irányelvet, a szabályokat? Ha nem vagyunk 27-en, hanem egyfajta az eurozónában, az úgynevezett az ugye támogatók körében. Ugye egy egységes piacról van szó. Van ez a feszültség, a 27-ek belső piaca, és egy olyan kezdeményezés között, amelyet a 27-eken belül egy kisebb csoport ö, valósítana meg. Mit gondolnak a bizottsági szolgálatok, amelyeket, ugye, amelyek megfogalmazták ezt a dokumentumot, mit gondolnak a bizottsági szolgálatok arról, amit az itt elhangzott előadásokból kivehetünk? Köszönöm. Köszönöm szépen, Kánfán úr. A Goe nevében Portás nincs, úr nincs itt, akkor ki kívánja Klóte úr? Kettő percre megkapja a szót. Köszönöm szépen, úgyis szót kértem. Hát akkor most kicsit korábban kerülök sorra. Néhány megjegyzés az Raven óra kapcsolatban azt mondta, hogy az FTT a vállalat a reálgazdaság számára. Nem igazán tudom ezt megérteni. Ami a reálgazdaságot illeti, a válság okoz gondot. A legutóbbi válság vált nagy válságá, hiszen nehézségekbe ütköztek, nem volt lehet könnyű hitelt szerezni. Az FTT stabilabbá teszi a pénzügyi piacot, hogy megelőzzük az ilyen válsághelyzeteket. Nem igazán éltem az ön érvelését hosszú távon. Arról van szó, hogy egy keretet teremtsünk, amely ö, garantálja a reálgazdaság stabilitását, hogy ne rázzon fel minket egy ilyen válság, amelyet még ugye nem is éltünk túl. Márkusz Felbá, póttag vagyok csak, de a Kobo bizottságban vagyok, amennyire én hallottam, az FTT közöttetten segíti az egyéni források generálását, az egyéni vagy a saját források, ugye a közvetlen kifizetések csökkentését jelentik, amelyek viszonylag nagyok. Közvetett módon ez a tagállamok előnyére válik, legalábbis a Kölcsövetési Bizottságban erről volt szó, nem igazán értettem Márkusz felberélvelését. Két kérdés röviden az előadókhoz. Az egyik, a bizottsági javaslat ugye a deviza ületeket mm, kiveszi az FTT hatája alól. Mit gondolnak erről az előadók? Belgiumban van egy jogász, Liven Denis, aki felállította azt a tézist, hogy EU joggal összeegyezhető devizákra is kiróható az FTT, de szeretném tudni a kedves előadók mit gondolnak erről. Szoni Kapurhoz intézem az utolsó kérdést. A párton belüli németországi kollégákkal beszélgettem erről az adókötelezettségről, és azt a visszajelzést kaptam, hogy bizonyos körülmények között az adókötelezettség elkerülhető, mert tranzakciókat csoportosítunk, holnap, az, vagy a reggel az erózónán kívül helyezzük az ügyleteket, ha mondjuk csak az eurozónában vezetnék be az FTT, tehát az erózónán kívüli tranzakciókká válnak ezek, és hmm. tehát, ha ezek a tranzakciók az Eurózónán kívül vannak, akkor nem adókötelesek, aztán este meg vissza lehet könyvelni az egészet az Eurózónán belülre. Nem tudom, ez igaz-e vagy nem, szeretném tudni, mit gondolnak erről. señor final... Köszönöm, Klute úr. Vég, végül pedig Andreasson asszony kapja meg a szót. Kettő percben legyen kedves. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek nagyjából az előttem szólókkal, hiszen a legfontosabb probléma számomra is az FTT-vel, a pénzügyi tranzakcióra kivetett adókkal az, hogy a bizottság javaslatot tette erre azért, hogy az európai költségvetést finanszírozza a bevételekből. Nos, a bizottság azonban a tárgyalást akarja elkerülni a tagállamok vezetőivel az EU költségvetéséről szóló tárgyalást akarja elkerülni ezzel. Márpedig úgy csomagolják be ezt az FTT-t, mintha mindenfajta tagállami erőfeszítés nélkül lehetne ezzel finanszírozni az EU költségvetését. Pedig ez nem igaz, az erőfeszítéseket éppen, hogy meg kellene kettőzni, hiszen a tagállami állampolgárok által fizetett adókat megőriznék a nemzeti kormányok, és ezen felül pedig az európai adófizető, az európai közpolgár, az európai emberek egy másik adót is meg kell, hogy fizessenek majd, ez pedig a pénzügyi tranzakciós adó. Ez pedig nem elfogadható. Nem lehet csak így biankó csekket kiállítani az Európai Unió költségvetésére. Egyszerűen nincs ez korlátozva. Ami pénzt behajtanak ebből az adóból, mind eltapsolja majd az Európai Unió. Nekem ezzel komoly problémám van, és világosra szeretném tenni, hogy végső soron az adófizetők keserülik ezt meg semmilyen módon nem szól a bizottság tervezete arról, hogy hogyan akarják felhasználni az adóbevételeket. Éppen ezért valóban az utolsó felszólalóval értek egyet. Köszönöm, András asszony. Most pedig a felszólalók listáját kezdjük el, és mindenki egy percben tud felszólalni. Először Lambert úr kapszott. Tessék, parancsoljam. Egyetértek önnel, hogy nem szabad túlzásba vinni az FTT előnyeit, nem szabad túl kihangsúlyozni, és nem szabad, hogy három-négyszer elköltsük az egyetlen bevételt. Ezzel egyetértek. Másrészt nem szabad túlreagálnunk, nem szabad túlhangsúlyoznunk az FTT negatív hatásait. És itt Péber úrnak mondom, a felszólalási idejének a felében azt mondta, hogy nem a bankárok nevében szólal fel, Nos, egész addig, amíg szabadkozik, hogy már nem bankár, gyanúsá válik az én szememben. El kell, hogy mondjam, hogy nekem a szabályozással nincsen bankom, nincsen bajom, amíg ezt a bankokra, de cégekre nem vetik ki. Ezt mondta. Nos, hát azt szeretném mondani, hogy 20 évvel ezelőtt a derivaták piaca a mai léptékének a 10%-a volt, és működött a gazdaság. 30 évvel ezelőtt pedig nem léteztek a derivatívák. És úgy hiszem, legalábbis a szüleim azt mondták, hogy működött a gazdaság, és a cégek eh, hedzselhették a kockázataikat. Persze ez pénzbe kerül a kockázat eh, biztosítása, hedzselése. Tehát kérem, ne próbáljuk azt mondani, hogy a cégek nem tudnák a kockázataikat meghedzselni, akkor, hogyha 0,1% FTT-t kellene fizetniük, ezt a hülyeséget nem nyelem le. Köszönöm, Lambert úr, és utána pedig egy percben Thomas Mannnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, ez egy tiszta catch DI eljárás úgy tűnik. Nos, azt gondolom, hogy a nagy többség a pénzügyi ügyletekre és a tőzsdékre akarja kivetni ezt az adót, hogy ez 60 milliárd vagy 45 milliárd, ez nem releváns kérdés. Azt várjuk el, hogy, hogy részt vállaljanak, részt váljanak pénzpiac a terhekben. Másodszorban, hogyha London és Párizs között nem jön létre egy, egyetértés. Mi történik? Nos, hát Frankfurt a Main az én választókörzetem, és ők azt mondják, hogy fennáll a veszély annak, hogy elveszítjük az ügy, ügyleteket. Tehát felmerül a kérdés, hogy nem jött-e már el az ideje annak, hogy megtegyük a fontos lépéseket, és ne várjunk az Egyesült Királyságra is. Második kérdésem, nem lehetne egy első lépésben a derivátumokra és a részvényekre kivetni ezt, hiszen Nagy-Britanniában is létezik az illetékszerű adó, a stamp duty, stamp duty, Ráadásul ne felejtsük el, hogy a bankok sok ügyletet eleve Londonban bony- bonyolítanak le. Nem értem tehát, hogy London miért ellenkezik. Közös megoldást kellene találnunk, és utána az angolok is beszállnának. Nem várhatunk tovább arra, hogy az angolok részt vegyenek, hiszen mindig mindent megakadályoznak. Köszönöm, Mannúr, és most Gigolt képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Először először is egy kicsit a költségekről szóló vitához szeretném hozzászólni, meg ahhoz ki kell fizesse a költségeket. Nekem nagyon meglepő, hogyha olyan sokan nem értenek azzal egyet, azzal, hogy a bankok tovább terheljék a költségeket hogyha a pénzügyi ágazat a, a társadalom vállára terheket ró, externalizálva a pénzügyi válságból eredő költségeket, akkor megvan rá a jó ok, sőt, igazolható, hogy mindaz, mindazok, akik használják a pénzügyi rendszert, fizessenek ezért. Ez magában foglalja a befektetők mindenféle típusát, meg persze a reálgazdaságot is. Ám a, azok a befektetők, akik inkább hosszú távra fektetnek be, relatíve kevesebbet fizessenek, mint a short-term pénzügyi ágazat felhasználók. Én így aztán nem támadok semmiféle kivételezést, mindenki fizessen adót, ám azok, akik helyi szinten és hosszú távra vonatkozóan szerepelnek a pénzügyi piacokon, relatíve kevesebbet kell, hogy fizessenek, mint, mint mások. Ilyen értelemben jó ez a rendszer. Azt szeretném kérdezni vendégeinktől, milyen adóelkerüléseket kell kell szembenéznünk, mi, mik várhatók adóelkerülés gyanánt, és milyen intézkedéseket hozhatunk ezek kiküszöbölésére, megelőzésére. Ezen várható adóelkerülési módok elkerülésére. Köszönöm, most pedig Madlener úr kap szót. voorzitter, beste collega. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. A Holland Központi Bank, Holland Nemzeti Bank független, és a, mégis a weboldalán egy olyan közleményt tett közzé, amelyben azt írja, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nem oldana meg semmit, viszont a holland társadalomnak ez évente 4 milliárd eurójába kerülne. Ahogy mindannyian tudják, Hollandia pénzügyi szempontból súlyosabban meg fogja szenvedni ezt. 4 milliárd euró kerül ki a gazdaságból, a holland gazdaságból azért, hogy aztán Európába folyjon be ez a pénz. Hát valaki itt említette az üvegház hatást, hogy az ellen küzdjünk, hát én ezen nem értek egyet, 4 milliárd eurót nem lehet elvenni a holland társadalomtól, ez egész egyszerűen abszurd intézkedés európai projektekre ezt elkölteni. Hát szerintem ez senkinek nem szolgál az előnyére, és ezért elnök úr, azt kérdezem Griffith Jones asszonytól, hogy hogy képzeli azt, hogy 4 milliárd eurót elvesznek a fogyasztóktól, a nyugdíjalapoktól, az állampolgároktól, és aztán akkor ezt a 4 millió eurót az ilyen bizarr projektekbe, mint a zöld gazdaság fogják befektetni. Hübner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy valamit szeretnék itt megemlíteni. Hallottam valamit, ami meglepett, és nem szóltak erről mások. A hatástanulmányokról van szó. Szerintem nagyon sok hatástanulmány elég robusztus modelleket alkalmaz, és végre arra a következtetésre jut, ami mondjuk eléggé esetlegesnek tűnik. Az egyik ilyen esetleges következtetés számomra az az, hogy mondjuk a származékos ügyletek megadóztatása mondjuk 0,1%-kal majd oda vezet, hogy a származékos értékpapírok kereskedése 90%-kal csökkenne. Hát ez számomra egy eléggé meglepő következtetés. Tudjuk, hogy a gazdaság számos fontos szektorában a vállalatok fedezik valahogy a kockázataikat, és ez a nyugdíjalapokra is igaz. Ők is így járnak el. És megint a hatástanulmányok, vagy egy tanulmány, amelyet egy holland intézet készített, azt mutatja, hogy egy ilyenfajta adó 3 milliárdos költségnövekedést jelentene évente a holland nyugdíjalapoknak és hosszú távon pedig csökkenteni a nyugdíjak szintjét 10%-kal. Tehát kérném erről a véleményüket. Köszönöm, Danuta, és McCarthy asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy ma lefolytattuk ezt a vitát, mert olyan embereket is látok a szakbizottságban, akikkel még soha nem találkoztam, de van véleményük ebben a kérdésben. És olyan szakértelmük is van, amelyenek mi nem rendelkezünk. Hadd mondjam el, hogy szerintem ez a vita igazából arról szól, hogy megoldható-e egy ilyen pénzügyi tranzakciós adó, vagy sem, bevezethető-e. Szerintem tulajdonképpen minden szakértőnktől azt hallottuk, hogy van-e, van -e erre lehetőség. A kérdés az, hogy megvan-e a politikai szándék, tíz tagállam egyébként bevezette, és talán Kamál úrnak azt mondhatnám, hogy az ön konzervatív minisztere azt mondta a parlamenti bizottságnak, hogy az Egyesült Királyság illetéke az egyik legsikeresebb tranzakciós adó volt, mert 3 milliárdos bevételt generál az Egyesült Királyságnak, és Londont egyáltalán nem károsítja. Úgyhogy Klinc úr lehet olyan FTT, amely nem torzítja a versenyt, nem károsítja és nem hat ki a Cityre Londonban tehát működőképes. Egyetértek Kamal abban, hogy igen, foglalkoznunk kell azzal, hogy a pénzügyi szolgáltatások ágazata nagyon sok kárt okozott. Vannak olyan becslések, amelyek szerint 4,6 trilliárd eurót fektettünk be a bankszektorba, hogy kimentsük a bajból. De hát nem változott. Nagyon sokan továbbra is az ilyen adók ellen érvelnek. De akkor is, amikor még jogszabályokat alkotunk, tehát mondjuk dolgozunk egy jogszabályon, azt mondjuk, hogy a bónuszok és az egyéb juttatások ne legyenek prioritás, hanem fizessék vissza az adófizetőknek a pénzüket, és így tovább. De az ön kormánya Kamál úr még ezt meg se valósította. Volt erre jogszabály, be lehetett volna tiltani a bónuszokat, de nem váltotta ezt valóra az önök kormánya. A Royal Bank of Scotland esetében nem, vált, nem változtattak, nem tiltottak meg semmit. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt büntetjük a pénzügyi szektort, hanem arról, hogy egy tisztességes adórendszert vezetünk be. Én örülnék, hogyha a pénzügyi szektor magától előállna egy ilyen gondolattal, vagy olyan javaslattal, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, mert most 18 milliárd eurós előnyt élveznek a többiekhez képest. Ez igen nagy előny. Hogyha nem baj, elnök úr, akkor két kérdésem lenne. Az egyik Rayburn úrhoz. Rayburn úr, ha jól értettem, akkor ön elviekben támogatja ezt a pénzügyi tranzakciós adót, a modell és a, ennek a megtervezése a feltétel. És a bizottság hogyan tudnak meggyőzni 27 tagállamot arról, hogy az FTT-nek legalább valamilyen formáját támogassák? Köszönöm szépen, McCarthy asszony, és az végül, de nem utolsó sorban Lüling asszony, jaj, bocsánat, mondja az elnök úr, Szilvivel még, Szilvinek még tartozunk egy hozzászólás, hozzászólással. Lüling asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy amikor meghallgattam azt, minél inkább hallgattam a szakértőket, annál inkább kételkedem abban, hogy megvalósítható ez az adó. Hát kívánatos, nagyon jó adófajta, jó mondani, hogy mellette vagyunk, támogatjuk, hát Hát vannak olyanok, akik támogatják, és azt mondják, hogy úgyse lesz soha, hát akkor könnyen támogathatjuk. De azt kell mondanom, hogy a vitát követően sok kérdést teszek fel. 50 milliárdot kellene hozni. Hát valaki ki kell fizetni 50 milliárdot, nem? Hát nem vagyok abban biztos, hogy csak a bankok fizetik meg. Ha a bankok fizetik meg ezt az 50 milliárd eurót, hát nyilván ez csökkenti a bevételeiket. Luxemburgban sok bank van, ugye? 38 százaléka. Sok adót fizetnek. A nemzeti költségvetés 38 százaléka a banki adókból van ha lecsökkentjük ezt, hát a kevesebb adó van. Hát az 50 milliárddal lehet van csökkenteni ezt. Ebben a bajban ezt az összeget már négyszer elköltöttük Eva Zsoli a fejlesztésre, Leinen úr, amikor a bizottságának elnöke volt, az a, a klímaváltozása Lamassur úr, a saját forrásokra, Schäuble, Sárközi úrak szeretnék az ő pénzügyi háztal, vagy a pénzügyi költségvetésüket rendbe tenni. Hát sok kérdés van, amit most nem tudok föltenni. A kérdésem a bizottság javaslatára vonatkozik, ezekkel a kumulatív hatásokkal nem megfelelő, amit ma tanultam, bizottság javaslata nem megvalósítható. Ennyit szültem le. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Luling asszony, elnézést kére, Gulár asszony, egy percre kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Pablo, és nagyon gyorsan. Én nem fogok filozófia elméleti kérdéseket felvetni. Nem tudom, hogy a delokalizációt, a helyezés el lehet elkerülni. Ha ezt el lehet érni, akkor azt hiszem érdemes feltenni a kérdéseket. Ha nem, akkor nem. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság kettő perce kapja meg a szót. Bögman Manfred úr kapja meg a szót kettő percre. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szeretnék a szakértők és a felszólalók észrevételére reagálni. Természetesen egyrészt nagyon hálás vagyok a bizottság javaslatának támogatásáért. Avinas Perszölt mondandóját örömmel hallottam, hiszen azt mondta, hogy nézzük meg, mit jelentenek az F hatékonyság, a risk catching, vagy a likviditás fogalma, amelyről mindenki beszél, és arról beszélt, hogy a likviditást a HFT-k elvonják a piacról, de talán érdemes volna a market making fogalmát is megvizsgálni, tehát voltak éppen az azt jelenti, amikor a bankok és a pénzintézetek a saját ekantjai között kereskednek. És ne felejtsük el a risk catchinget is sem. Ez voltak éppen nem azt jelenti, hogy befogják a kockázatokat, csak redistributálják, újraelosztják őket. Gondoljunk csak a subprime krízisre, amely egy amerikai jelzálogpiaci válság volt, amely kihatott az egész világ pénzpiacaira, szélsőséges risk catchinget alkalmaztak itt, és ez veszélyeztette, aknázta alá a látszólag biztonságos piacokat. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni ezeket a fogyalakat, és nem értek egyet a másik felszólalóval, úgy gondolom, hogy a delta vagy a bázispont módszerrel nem lehet a swapokat megfelelően értékelni. A termék eh, veszélykitettségét nem lehet így értékelni. És persze, hogyha csökken a kockázat, akkor vissza lehet fizetni a pénzt. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen tranzakcióra vetnénk ki az adót. Nos, a pénzügyi ágazat intézményei közötti tranzakció 90%-a merül fel. Hogyha megvizsgáljuk azt a terméket, amely a legnagyobb uh, hozadékot, hoz, jövedelemmel jár, mondjuk a swapokra gondolunk, azt mondhatjuk, hogy a bizottságnak nincsen semmilyen bizonyítéka arra, hogy uh, a hogy bármilyen módon korlátozni lehetne azt, hogy gombaként szökjenek uh, a üssék fel fejüket az új pénz ügyi mechanizmusok már csak egy lejárt az ideje. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat, köszönöm, hogy a P megközelítést támogatják. <laughs> És arra a kérdésre is választ keresünk, hogy a pénzügyi szolgáltatások relokációját eh, hogyan lehet megakadályozni, meg ahogy a carbon leakage ellen fellépünk, úgy a pénzügyi szolgáltatások elszivárgása ellen is fel kell lépnünk. Köszönöm szépen! Most pedig az ECOSZOK képviseletében Palméri úrnak pusztán egy percre adom meg a szót. signor Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is egy véleményen dolgozunk, amelynek én vagyok az előadója, és a plenáris ülésen, amely március 29-én lesz, reméljük, hogy az ottani szavazás, az ottani, ott szavazzuk ezt meg, az ottani eredmény majd hasznos lesz az önök munkájához. Két korábbi véleményt már elkészítettünk az elmúlt években, ahol pontosan egy hasonló adó bevezetésének a lehetőségeit tárgyaltuk, és most viszont voltak olyan elemek, amelyek nagyon felkeltették az érdeklődésünket. A bizottság javaslata tulajdonképpen egy új rendszerbe épül be, tehát az erőforrások, új saját erőforrások rendszerébe épül be. Ez lehet, hogy garantálná az EU pénzügyi autonómiáját, amelyet egyébként a szerződés, a romai szerződés 201-es cikke ír előtt. Új rendszerről van tehát szó, amely egy ilyen adónak a bevételét, bevezetésétől 50 milliárd eurót remél, és ebből 37 milliárd menne az EU költségvetésébe, és 20 lenne a tagállamoké. Van egy másik érdekes elem, ami ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy ez az adó módosítja egy picit a rendszert. A pénzügyi tranzakciókat, a nagy frekvenciájú tranzakciókat bünteti, úgymond, és ezek a nagy frekvenciájú kereskedők okozzák a piacok ö, stabilitás hiányát. Tehát a jobb szabályozással együtt, és egy ilyen adóval együtt a pénzügyi piacok visszatérnének az eredeti szerepükhöz, tehát pénzügyi forrásokat biztosítanának a gazdaságnak, a reál gazdaságnak próbálja meg a lehető leghamarabb befejezni, mondja az elnök. Igen, akkor arra szeretnék emlékeztetni, hogy 2010-től az európai állampolgárok ennek a ezt az adót támogatták, a támogatás 70% alá soha nem esett, az Euróbarométer adatát idéztem. Köszönöm szépen, Palmieri úr, most pedig megadom a szót a szakértőinknek, minden szakértő két percet kap. Először Társult úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hadd használjam ezt a két percet arra, hogy a kontextust megfogalmazom. Ez az adó, ezt nem arra tervezték, hogy valami mást kiváltson. A pénzügyi szabályozást sem válthatja ki. Azt felül kell vizsgálni, át kell dolgozni annak érdekében, hogy próbáljuk elkerülni, csökkenteni a válságok kockázatát. Ha a Bázel 2-t is felülvizsgálnák, akkor azt mondanám, hogy az FTT-be szépen illeszkedne. A rövid lejáratú tevékenységek célozzák, és azt ösztönzik, arra ösztönzik a bankokat, hogy hosszú lejáratúban gondolkodjanak. Nem lehet elszigetelten kez, gondolkodni erről az adóról. Nagyon sok érvet, amit itt elmondtunk, arra is fel lehet használni, hogy mondjuk társasági adót, vagy személyi jövedelemadót vezessenek be, vagy társadalombiztosítási illetéket, és így tovább. A kérdés az az, hogy a jó viselkedést hogyan tudja ösztönözni az adóztatás, a lehető legkevesebb költséggel. Én azt mondanám, hogy ez az adó a rövid táv és hosszú távú befektetési tevékenységeket különíti el, és szerintem nagyon következetesen bepasszol az európai hagyományokba, az európai történelembe. Európának mindig ez volt a sikere, gazdasági sikere, hogy általában hosszú távon gondolkodott a hosszú távú befektetésekre támaszkodott, és nem figyelt oda a rövid távú tevékenységekre. Vannak, akik azt mondják, hogy várjuk meg, amíg az Egyesült Királyság csatlakozik. Hát ez már csatlakozott, hát ott van az 50 bázispontos adója, a pénzügyi tranzakciókat megadóztatják, és mégis London a fedezeti tevékenységeknek otthont ad, a legnagyobb központja ezeknek a világon. És hadd mondjam még egyszer, hogyan lehet azt elkerülni, hogy az emberek megpróbálják elkerülni ezt az adót? Hát ebben az esetben nagyon nehéz elkerülni az adót. Látszik az Egyesült Királyságnál, hát a 40% a külföldiektől folyik be, akik félnek, nem akarják a tulajdonukat elveszíteni, és megfizetik inkább az adót. London, Hongkong és Zürich is pénzügyi tranzakciós adót használ, és mégis megmaradtak fő pénzügyi központoknak a világban. Köszönöm szépen, Perszód úr, és a következő szakértő Kapúr úr következik két percre. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, ez egy természetes ellen pontja a banki rendszerben bevezetett, bankrendszerben befejezett bevezetett szabályoknak az árnyék banki rendszerben. Ha megnézzük a bankrendszerben alkalmazott eszközöket, a pénzügyi tranzakciós adó természetes ellenpontja egy másik mechanizmusnak. Amit most tapasztalunk, az az, hogyha megnézzük a mostani e, rendeletet, mert nagyon jó szabályozott, emeletek nagyon jó szabályozott pénzügyi rendszer alakult ki, ami része a banki, korábbi banki rendszernek. Egy az árnyék banki rendszert nem lehet ennyire jól szabályozni. Az FTT, a pénzügyi tranzakciós adó nagyon jó eszköz erre, az árnyék bankrendszerre. Az adó gyakorlatilag az adórendszer nem a formális banki rendszerre fog újabb terheket róni, hanem erre az árnyék rendszerre. A második dolog. A bizottsági javaslat minimális rátát határoz meg, ez egy nagyon jó kompromisszum, mint például a héjáknál nincsen egy teljesen egységes rendszer. Az adó alap harmonizáltabb, de a kulcsok különbözőek lehetnek, ezeket személyre lehet szabni mindenféle gond nélkül. Amit nem szabad elfelejteni, a MIFID 2, az EMIR két jogalkotás, jogszabály, amelyen ez a ház dolgozik, megfelelő alapot képeznek arra, hogy csökkenteni lehet az adó elkerülést. Nemzeti szinten, európai vagy euró szinten lehet ezt megvalósítani. Három dolog kell. Legitimitás, ez megvan egy sikeres adóhoz, információ és különböző kiskapuk elleni rendszer. A MIFID 2 és az EMIR ezeket biztosítják. Utolsó dolog, nagyon elfogadható, ugye a könnyebb, tehát a, a, a tőzsdepiacot kezdjük, aztán a kötvény, utána pedig a bőrzén kívüli ügyleteket vesszük célba. Tehát egy alacsonyabb kulcsal kezdünk, három havonta készítünk hatást, amely utána pedig a végső kulcsot elérjük. Erről majd egy írásos dokumentum lesz. Most pedig megadom a szót Griffith Jones asszonynak kettő perccel. Köszönöm szépen! A képviselők közül többen joggal mondták, hogy Európában egy olyan pénzügyi ágazatra van szükségünk, amely a reálgazdaságot szolgálja ez igenis jó szolgálatot tesz egy ilyen pénzügyi ágazat, de hogyha Európában nem rendelkezünk ezzel, akkor Indiával, Kínával vagy Brazíliával nem fogunk tudni vetelkedni, ahol hatékonyan működik a pénzügyi ágazat. Átláthatóbb, kevésbé komplex és jól szabályozott. A pénzügyi tranzakcióra kivetett adó kérdését e kontextusban kell látni. Úgy kell látni, hogy támogatjuk a pénzügyi ágazatot e célból hozzám is intéztek egy kérdést, mégpedig arról, hogy a zöld gazdaságba való befektetésekre lehet a használni az FTT-t. Jó volna ez, jó cél ez, segíteni az európai foglalkoztatás ügyét, hiszen az alacsony széndiokszid kibocsátású technológia a jövő záloga. Hogyha tehát ebbe a technológiába ruházunk be, akkor nem csak a környezetet szolgáljuk, hanem az új ipari forradalom mely eh, előttünk áll, ügyét eh, szolgáljuk. És látnunk kell, hogy eh, közpénzekből nem elég finanszírozással rendelkezésre, de hogyha az adóbevételeket ide fordítjuk, fellendülést biztosítunk, ráadásul biztosítjuk planétánk életét unokáink számára. Aztán még egy kérdést feltettek nekem ott voltam az ülésen, ahol James Tobinnal megvitattuk ezt a adóformát, és ő azt mondta, hogy emlékszem, amikor az, az jövedelemadót vezették be, azzal érveltek, hogy ezt majd elcsalják az emberek. Persze, létezik adócsaló, mégiscsak jó bevételez. A USA-ban 500 millió dollár az, a, az SZIA bevétel, progresszív adó ez, de állítólag 18%-a az adócsalás. Ennek ellenére hatalmas a bevétel. Tehát olyan adóforrást, adórendszert kell bevezetni, amelyel amely nehezen megközelíthető, nagy bevételeket biztosít, és nem károsítja a reálgazdaságot. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Rayburn úrnak adom meg a szót. Félrevezették az Econ, hogyha azt mondja, hogy a stamp duty egyfajta FDT adó nem az, nem az, amit az Európai Unió javasol, mert nem a bankrendszerben lefolyó tranzakciókkal foglalkozik. McCarthy azt mondja, hogy mellett tört láncsát. Én is. Annak ellenére, amit Lambert úr mondott rólam. Ám úgy gondolom, hogy globálisan nem fogják sajnos bevezetni ezt az adónemet, úgyhogy egy személyes véleményem, hogy ez csak Európára szorítkozik. Aztán néhány gondolat Lamberts úrra reagálva. Azt mondta, hogy én azt mondtam volna, hogy a szabályozás nem lesz hatással a reálgazdaságra. Nem ezt gondolom. Azt gondolom, hogy a szabály a pénzügyi ágazatra irányuló szabályozásnak nem szabadna olyan negatív hatása legyen, amely sújtja a reálgazdaságot, amely éppen épp ellenehatna eredeti szándékunknak. Er- erről beszéltem. Azt mondta, hogy a derivatok az elmúlt húsz évben nem voltak olyan hasznosak. Amikor Lambert úr még egy fiatal kis kölök volt, én már akkor használtam a derivatívokat hegyzselési célból. Az a céljuk ezeknek, hogy a kockázatot csökkentsék. Aztán végül azt javasolta, hogy 0,01% lenne a, a, az ará, a, a mérték. Nem, 0,02 ezrelék, mert hogy két fél fizeti a tranzakció elején és a végén, Hát a bankok csinálnak gonosz dolgokat, ám a mi érvünk az, az EFIT-vel kapcsolatban, hogy, hogy amikor a ö, ügyfelek fizetnek, akkor végső soron a reálgazdaság fizeti meg az árát mindennek, holott nem ez a célunk, ezre legyünk figyelemmel. Fla. Köszönöm, Reben úr. Most Podimata asszonyi a szó, aki jelentéstevő a témában. Podimata asszony. Öt perce kérem szorítkozzék. Köszönöm szépen. Elnök úr, igyekszem az öt percet betartani. Először is nagy szeretettel szívév, szívből köszönöm minden szakértőnek, aki eljött a meghallgatásunkra, köszönöm a hozzászóló kollégáknak is. Nagyon produktív, érdekes vita volt, mármint ami a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének lehetőséget illeti. Miután nem sok időm van, megpróbálom a, megpróbálok a lényegre szorítkozni. És megpróbálok néhány megjegyzést megfogalmazni, és néhány konklúziót levonni. Először is nagyon sok kolléga, és az árnyékkelőd és azt a kérdést hogy mit akarunk elérni a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésével. Mi a célunk az FTT adóval? Világos, mint ahogy Feber úr is említette, hogy az FTT, ez az adó, ez nem egyfajta csodaszer minden problémánkra, és nem szabad ilyennek tekinteni. De azt hiszem, hogy levonhatnánk azt a következtetést az előadókat meghallgatva, hogy egy pénzügyi tranzakciós adó amely, amelyet széles körben valósítanak meg, vagy ültetnek át a gyakorlatba, és amely alacsony kulcson kezdődne, garantálná azt, hogy jelentős összegek állnak majd a nemzeti költségvetések rendelkezésére, a hiányok csökkentésére, amelyen nagyon sok tagállamnak kell szembenéznie, illetve elősegíteni a belföldi és európai szintű politikák finanszírozását igazságosabb módon. Amikor azt mondom, hogy igazságosabb, akkor azt szeretném mondani, hogy hozzájárulna a pénzügyi ágazat, és mindehez tehát lesz majd felelősség, illetve felelősségre vonják majd a pénzügyi ágazatot, ami a felelősségi köröket illeti. Most ezekben nem megyünk bele a részletekbe, a válság előtti időszakban nem annyira vettük elő őket most. Azban. úgy gondolják az emberek, vagy úgy gondolja a közlemény, hogy a bankok nem fizették meg a rájuk róható terheket. Azt hiszem, hogy ezeket a mm, hazai és európai mm, szakpolitikákat jobban lehetne finanszírozni ezen adó segítségével, és az európai gazdasági tevékenységet is jobban lehetne finanszírozni. A kollégák a végfelhasználókat, a KKV-kat, a háztartásokat említik, hogy talán ők viselnék egy ilyen adónak a terhét, többen aggódnak emiatt. Azt hiszem, hogy emiatt nem kell aggódni, ez az első pont. Nos, hát kit is érintene, sújtana ez az adó? Néha lenne esetleg likviditási probléma, néhány ember esetében stagnálás is bekövetkezhetne, de a biztosító cégeket is többen célnak tekintik, a céltáblának ebben a kérdésben. Nem hiszem, hogy őket is ez érinteni súlyosan. Ami a magas volumenű kereskedőket illeti, hát általában a biztosító társaságok csak pár évente egyszer változtatják meg a portfóliójukat, de hát az ő portfóliójuk nem változna egy nap alatt. A magas volumenű kereskedők több ezerrel többet fizetnének, mint a biztosító cégek, amelyek nem ilyen magas kockázattal kereskednek. És az igazságos, hogy a magasabb kockázatú kereskedőket jobban elő kell venni az FTT segítségével. Jobban meg kell fizetetni velük ezen kockázatokból adódó költségek árát. A jobb szabályzat, jobb áttekintés pénzügyi ágazat számára is előny lenne, erre szükségünk van. És uh, Griffith Jones azt hallgatva, azt hiszem itt az idő arra, hogy beszéljünk arról, hogy a pénzügyi tranzakciót bevezessük, mert Jelentős lépéseket tettünk mostanáink. Nem tettünk meg mindent, de jelentős lépéseket tettünk egy jobb és megbízhatóbb keret szabályozói felügyeleti keret kidolgozása irányába a pénzügyi eh, szektorban. Új szabályokról beszélünk, nem pénzügyi eh, tényezőket tekintve, és ez mind kapcsolódhat ahhoz a javaslathoz, amely egy pénzügyi tranzakciós adó bevezetésre vonatkozik. Most az egyik fő célra kellene összpontosítanunk, a bizottsági javaslatik fő kérdésére. Tehát vissza kell tartani, el kell rettenteni azon tranzakciókat, amelyek nem jelentenek többletértéket a gazdaság számára hanem amelyek a rendszerhibákat ö, növelik. A többi eszközzel együtt, amit említettünk, tennünk kell valamit annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy a pénzügyi ágazat, a valós, a reálgazdaság finanszírozáshoz visszatérnek. Köszönöm szépen, Podimáta asszony. Köszönöm szépen, Podimata asszony, köszönöm a pódium vita résztvevőinek a résztvételt. Köszönöm minden felszólalónak ezt az érdekes, izgalmas vitát. Március 3-áig lehet benyújtani módosító indítványokat. Tovább lépünk a napirendben. A következő napirendi pont az Európai Beruházási Bank 2010-es évi jelentés módosító indítványok. Kamal úr, szó, tessék parancsoljon. Um, Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt a termékeny vitát, amelyet múlt héten az árnyék jelentéstevőkkel tettünk, és remélem, hogy az ECON világos üzenetet fogalmaz majd meg. Get rid of them, that's right. Please leave the room as quick as possible, so we may continue. Kérem, minél hamarabb hagyják el az üléstermet. Eh, elnök úr, elnök úr, ez egész egyszerűen lehetetlenség és botrány, égbe kiáltó, hogy nem lehet dolgozni azért, mert mindenki zajong. Elnök, kérem adják, hallgasson a Kamal úr, a Kamal úr folytassa. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy mindenki meg akarja hallgatni, amit mondani akarok, és eh, bizony igazi izgalmat veszítenek el, hogy elmennek. Ő, nagyra értékelem, tehát a múlt heti árnyék jelentős tevőkkel tett eh, vitát, fontos üzenetet tudunk így megfogalmazni az Ekon részéről. Fontos az átláthatóság és az elszámoltathatóság eh, kérdése, és az EBB-t nek tevékenységét folytatni kell, és fontos, hogy az EBRD-vel szorosan együttműködjön, hogy ne pocsékolják el a pénzt. Ezen felül nagyon fontos, hogy az EBB, az Európai Beruházási Bank a tőke megfelelési elvárásoknak is megfeleljen. Ezen felül pedig nagyon fontos, hogy az Európai Unió államainak tagállamai, állampolgárai felismerjék és lássák, hogy mire fordítják a pénzt, tehát teljesen átláthatóvá kell tenni a pénzmozgásokat, ez nagy lépés lenne. A jelentéstevők és árnyék jelentéstevők között többség mutatkozott abban, hogy az EU projektkötvények ügyét előbbre vigye azért, hogy bátorítsa az infrastruktúrális beruházásokat, ezen felül pedig a frakciók támogatták azt, hogy az EBB, az Európai Beruházási Bank Észak-Afrika országaira koncentráljon azon országokra, amelyek éppen a modern demokrácia irányába tesznek lépéseket. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a konstruktív munkát a múlt heti ülésünkön, és azt hiszem, hogyha valamit elfelejtettem volna, akkor biztos hozzászólnak majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kamad úr. Most pedig megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Kezdendő Kraca asszonyjal a néppárt nevében. Két percben Kraca asszony. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, mondja Kraca asszony. És meg szeretném köszönni jelentéstevőnknek is a munkáját, hiszen az első vázlattal jó alapolját adta meg a további munkának, és egy olyan végjavaslatot tudott összeállítani, melyet támogatni tudunk. Köszönöm a pozitív szellemet, melyel együttműködésünk fele viszonyult, és a módosító indítványainkat befogadta. Egy olyan javaslat jött létre, amely jó alapját adja, adja egy hasznos és fenntartható kompromisszumnak. Persze a néppárt a saját prioritásai tükrözendő még saját módosítókat fog benyújtani. Ezen felül felmerül még az a kérdés is, hogy az EBB mi, ho, miért és hogyan működik együtt az EBRD-vel, illetve a strukturális alapokat hogyan lehet bevonni, valamint a projekt kötvények, a project bondok kérdése is felmerül, amelyet az EBB a, bocsát majd ki, ettől sokat válunk, várunk. Ezen felül a felügyelet kérdését is nagyon fontosnak tartjuk. Az EBB felügyeletének kérdése jelentő, nagy jelentőséggel bír. Nagyon örülök, hogy a jelentéstevő támogatólag tekint a többi ügyre, amelyet a néppárt felvetett, például a FEMIP, az EBB FEMIP-el kapcsolatos véleményével kapcsolatban. Ugye az Euró-Mediterrán együttműködés már működik, Jessica, Jeremy, Jasper, hogy csak néhány jelentős program nevet említsek meg, amelyek mind a kohéziót és a regionális együttműködést támogatja az Európai Unió és a térség között. Fontos az innováció. Hogy is mondhatnám, hogy nem fontos? Az innováció fontos, fektessük ezt le. Éppen ezért fontos, a kis és középvállalatok támogatása, ez nagyon fontos ugye mi frakciónk számára, is örülök, hogy Kamal úr erre is kitért, illetve e szempontokat is érvényesítette. A gazdasági nehézségekkel küzdő országok támogatása nagyon fontos, és ez már most az EBB keretein belül megtörténik, és ezt a szempontot módosítóinkkal egy picit jobban kiszeretnénk domborítani azt a kérdést tehát, hogy a strukturális alapok mennyiben járulhatnak hozzá, vagy magyarul mennyiben facilitálhatják a krízis meghaladását. Köszönöm, elnök úr, ennyi lett volna mondandó. Köszönöm, Kraca asszony. Kutas úri a szó most. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni elsősorban Kamal úrnak azt, hogy olyan kiválóan együtt tudunk működni ebben a nagy súlyú és fontosságú kérdésben. Meg is lett az eredménye. Nagyon ambiciózus, kompromisszumos módosítók születtek tudni ebből az együttműködésből. Említeném például azt, hogy az együttműködést igyekszük támogatni az EKB és az IPRD között. Aztán előrányzunk ebben a kompromisszumos módosítóban olyan mechanizmusokat, melyek garantálják az Európai Unióban érvényesülő emberi jogokat és társadalmi, környezetvédelmi normákat is. Aztán fellépünk az adóparadicsomokkal való visszaélés ellen, aztán a projekt projektek indítás előtt a kedvezményezettek listájának publikálása, illetve a pályázati összegek, egyes ágazati és regionális letört, tehát megjelenítésben, csoportosításban is, aztán a környezetvédelmi és társadalmi hatástanulmányok a projektek vonatkozásában, és végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy a, a projekt kötvényekre vonatkozó végrehajtás gyors legyen, még a 2014-20-ig terjedő programidőszak indulása előtt induljon el ez a kötvénytípus. A gazdasági növekedés ugye fontos montra újra és újra elismételjük, ehhez viszont az LKB e beruházása a, az e, K plusz F ágazatokban, a transzeurópai hálózatokban rendkívül fontos, és a projekt kötvények ennek nagyon jó eszközé lehetnek. Köszönöm szépen. Kutas úr, most Kulárasszony következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Szkilákis úr most nincs itt, helyette szerettem volna elmondani, hogy köszönöm a jelentéstevő munkáját, nagyon gyümölcsös volt együttműködés. Konkrét hozzászólásom nincs, a résztekben nem akarok most bosátkozni, ám azért azt hadd mondjam el, hogy frakcióm Giefer Verhofstadttal egyetemben úgy gondolja, hogy a beruházásokat a jövőre kell koncentrálni, és a projektkötvények ennek nagyon jó módszertana eszköze lehetnek. Rendkívül fontos gondolat, ez érdemes ezen dolgozni. Köszönöm szépen, és a zöldek nevében Gigold úr. Elnök úr. Nagyon röviden csak. Pascal helyett ugrottam be. Köszönöm a együttműködést. Osztjuk kompromisszumokat, és támogatjuk ezeket, ahogy ön is jelezte. Néhány kisebb súlyú pontot még meg kell vitassunk, ám ezek nem politikai súlyú, inkább szakmai, technikai jellegű módosítások, finomítások lesznek. Köszönjük még egyszer, sok, nem kell szaporítsuk a szót, azt hiszem, hogy amit kellett, már megbeszéltük. Köszönöm a együttműködést. Köszönöm, Sven, most pedig a végén GUE nevében Klute úr szót. Ja, danke. Köszönöm szépen. Igen, előre haladott az idő, tehát nem kell mindent megismételnem, ami idáig elhangzott. Egész egyszerűen csak pontot teszek a hosszú gondolat folyam végére. Köszönöm szépen. Köszönöm. Végezetül pedig megadom az EBB képviselőjének a szót, két percben parancsoljon. Egy rövid észrevételem van. Már a legutóbbi meghallgatás kapcsán is elmondtuk ugyanezt. Új kihívások és új befektetések előtt állunk. A EBB messzebb mutató jogkörökkel rendelkezik a jövőben, mint ma. A kockázat abban rejlik, hogyha az EBB által mozgósított és folyósított tőkét megvizsgáljuk, akkor lehet, hogy ez a komplementer alapok mozgósításához nem elég. Nem tudom, hogy a jelentéstevő ezzel a kérdéssel foglalkozni akar, de ez hasznos volna. Köszönöm szépen. Most pedig most adom meg két percben az EBB képviselőinek a szót. Köszönöm szépen Kamad úrnak egyrészt a kitűnő jelentést tervezetet, köszönöm együttműködését, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be az munkát. Az elmúlt észrevétel kapcsán láthatjuk, hogy ezt az egyensúlyt kell megtalálnunk, a EBB interveniatív, beavatkozó szerepe között, már mondjuk az infrastruktúra, vagy a KKV-k, vagy az éghajlatváltozás támogatásában, illetve elleni harcában, másrészt pedig a, a cél között, hogy megőrizze a kitűnő besorolását. Hiszen mi a pénzpiacokon tőkét mozgósítunk, gyűjtünk be, melyet azután kihelyezünk, és ezt a legmagasabb rétinggel, besorolással érjük el, hiszen intézmények, intézményi befektetők hiteleznek nekünk, és ezt a jó feltételekkel megszerzett pénzt tudjuk átadni, ugye a három tripla A besorolásunknak köszönhetően ezt az olcsó pénzt tudjuk átadni a tagállamoknak, vagy pedig az ügyfeleinknek, például a KKV-knek. Persze tudjuk, hogy a tagállamokra nagy nyomás nehezedik, vannak olyanok, amelyek elveszítették tripla A besorolásokat, hogy más nem mondjunk. Ami pedig egy további észrevételt illeti, az EBRD-vel való együttműködésünk egyre erősebb a földközi tenger térségében, egy egyetértési nyilatkozatot írtunk alá múlt évben az Európai Bizottsággal mi hárman. Ami pedig a projekt kötvények ügyét illeti. Nem igazi kötvények ezek, illetve sem az Európai Unió, sem az EBB nem bocsátja ezeket ki, hanem cégek bocsátják ki, projekt cégek bocsátják ki a kötvényeket, akik infrastruktúrális projekteket hajtanak végre. De persze a EU költségvetésének támogatásával. Így kell tehát a 2014-ig terjedő időszakban a kötvényt elkészíteni, ami pedig a, a elnök, ne haragudjon, legyen szíves, hagyja, hagy, hagyja abba, mert eltelt az idő. Nos, szóval ezzel a e, kérdéssel kapcsolatban is látnunk kell, hogy fontos, hogy tisztázzuk a feltételeket. Köszönöm. előadói a szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden köszönöm az árnyék előadóknak a kedves megjegyzéseket. Nem tudom eléggé hallgatni a hálát és a dicséretet, amit, amivel engem elárasztanak, folytassák, és reméljük, hogy nagyon produktív módon tevékenykedünk majd együtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, mindenkit emlékeztetek arra, hogy a szavazás Strasbourgban jövő héten hétfőn 10, február 13-án lesz. Most pedig az utolsó napi rendi pontunk következik, eszmecsere a módosító indítványokról, az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés témájában az előadó Baszeszku asszony, és meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok nagyon röviden fogalmazni, mert nagyon késő van. December 19-én mutattam be a véleménytervezetet, az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés, kapcsolatos rendeletre irányuló javaslatról. Nagyon megalapozott javaslat ez, így meg lehet akadályozni azt, hogy egy adós számlája eltűnjön az Európai Unióban eh, bármelyik banktól. Javasolt a 27 módosító indítványt, ezek pontosítják a rendeletre irányuló javaslat egyes rendelkezéseit. Az volt a célom, hogy egyensúly teremtsek a hitelező jogai, illetve az adós védelme között. És ezt támogatták más kollégák is, akik módosító indítványokat nyújtottak be. 19 módosítót nyújtott be a szocialista frakció és az LCR e frakció. McCarthy asszony módosítói a 15-ös és 17-es, valamint a 19, 23 és 30 6-os cikkére vonatkoznak az eredeti rendeletnek. Így konkrétan arról van szó, hogy hogyan érvényesül az, egyes, az egyének védelme az elrulást elrendelő európai végzés életbelépésétől. Az egyes módosítót azt én javasoltam, ez a 15-ös preambulum bekezdésre vonatkozik, és arról vonatko- azt tartalmazza, hogy biztosíték adására kell kötelezni a hitelezőt. Egyik kollégám a 26-os bekezdés, 26-os cikk 3-as bekezdésére utal, mi van akkor, hogyha az adott számlán több pénzügyi eszköz is van? Ugye itt eh, meg kell határozni azt, hogy ez a végzés melyik eszköz célozza. A 21-es módosítóban én úgy döntött, vagy úgy fogalmaztam, hogy a bank határozza azt meg, hogy melyik pénzügyi eszközre vonatkozik ez az európai végzés, ebből is tud, látják, hogy nem támogatom tehát az előző módosítást. A hatékonyság nagyon fontos ennek a folyamatnak az esetében. Megköszönném a többi frakcióban dolgozó kollégáknak a támogatását, pozitív volt ez a megközelítés, és biztos vagyok abban, hogy az Ekon szakbizottság értékes véleményt alakít ki. A módosítókról az Ekon szakbizottság ülésen szavazunk február 28-án. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy rendelkezésre állok a kompromisszumok elérése érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Baszeszko asszony. Kérdezem, mondja az elnök úr, hogy valaki hozzászólna-e? Hozzesz úr, nagyon röviden, elnök úr, mert itt már dezertált a társaság nagy része, de az ön támogatása nélkül nem tudtunk volna így dolgozni, és nem tudtuk volna ezeket a módosítókat elkészíteni, úgyhogy köszönöm. Köszönöm, Gozész úr, mondja az elnök úr, egyetértek önnel, hogy a kommentek, a megjegyzések hiánya azt jelenti, hogy kiváló munkát végzett az előadó, és konszenzus lesz a szavazás során. Az Ekon szakbizottság tehát február 28-án szavaz, ezzel tehát befejezzük az ülést, lezárom, és mindenkinek köszönöm a részvételt.